Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir haben die Tagesordnung ja heute Morgen verändert und beginnen jetzt mit Punkt 9. Megváltozott a programunk, és a kilencedik, valamint a tizedik pontot vesszük előre. Tuzanovszki kollega a kilencedik pont előadója. Először neki adom meg a szót, és utána a kollégák jönnek. Halelnök úr, szó. Köszönöm szépen a szót, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok arról, hol is tartanak jelenleg a Galileóval kapcsolatban a tárgyalások, tehát mi a helyzet az európai műholdas navigációs programokkal. Szeretném eh, Julio Kuzmának a titkárság munkatársának megköszönni a támogatást, a segítséget, hiszen egy ilyen bonyolult kérdés kapcsán, amely történelmi hosszúságú eljárássá változott, most végre talán sikerült megoldásra jutni. A jelentés fő hangsúlyait, főpontjait pontjait próbálom meg most röviden összefoglalni. Mindenek előtt az volt a célja ennek a jelentésnek, hogy beszámoljon arról a parlamentnek, milyen ellenőrzési lehetőségei vannak, illetve hogyan tud részt venni a javasolt ügynökség munkájában. A módosító indítványok is foglalkoznak ezzel, különösen a hetes módosító, valamint a 8-as számú módosító indítvány is ezzel foglalkozik. A második kérdés a igazgatóság munkája, feladatköre. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság arra törekszik, hiszen nagyon fontos ez a testület, hogy, és a bizottság a projektmenedzser, a ezért a bizottság mindenképpen meg akarja akadályozni, hogy számára kellemetlen helyzetek alakuljanak ki. Azt hiszem, jól értelmezem ezt, hogy ez volt a célja annak a kérésnek, hogy a bizottság szerette volna a szavazati jog 50%-át megszerezni, ezzel elég a nyomás alá tudta volna helyezni a tagállamokat. Ugyanis a bizottság képviselőjének ebben az esetben szinte teljes körű hatásköre lett volna. És arra lehetett volna számítani, hogy a tagállamok képviselőinek a helyzete is bonyolultá vált volna. Több vitaforduló után sikerült levinni a bizottság képviselőjének a szavazati jogát 30%-ra. Még ez is épp elég erős pozíció, és elég nagy befolyási lehetőséget biztosít a bizottság számára. Másrészt a alapvető elvi döntéseket meg lehet hozni, és olyan esetekben, hogyha a bizottság számára különösen fontos döntésről van szó, a testület egy tagját kell a bizottságnak megnyerni a maga számára, és akkor már e, biztosított számára az a lehetőség, hogy hát meg tud akadályozni bizonyos kétharmados többséghez kötött döntéseket. Amennyiben a tárgyalások a bizottság által kijelölt iránymutatásokat megsértenék, ez a konstrukció biztosítékot nyújt arra, hogy a bizottság érvényesíteni tudja a saját akaratát. Így el lehet kerülni félreértéseket, és biztosítani lehet azt, hogy a testület a bizottság által meghatározott játékszabályok mentén működik. A következő kérdéskör a biztonsági akreditálás kérdése, ami a legnagyobb újdonság, és ez egy nagyon fontos pontja az egész kérdéskörnek. Érthető, hogy a bizottság nagy jelentőséget tulajdonít egy független akkreditációs szervezet létrehozásának. Annak érdekében, hogy a bizottság által meghatározott keretek között történjen minden. A biztonsági akkreditációs bizottságot ezért keresztelték át akkreditációs testületté, hogy ne lehessen összekeverni a komitológiai bizottságokkal, és független szervezetként működik ez a testület, annak érdekében, hogy valóban semleges, politikamentes, szakmai döntéseket tudjon hozni, és ne igazodjon semmilyen politikai megfontoláshoz. Ez összhangban van a bizottság kívánságával, ez egy szakértői testület, és a hármaszámú módosító nyitvány is ezt kérte. A tagállamok képviselőinek a három negyed de kell, hogy egyetértsen egy döntéssel ahhoz, hogy ezt elfogadja a testület. Mindenképpen fontos az, hogy a biztonsági akkreditáció fölött szakértői felügyelet legyen. És ezért is fontos, hogy minden egyes ebben a testületben ülő szakértő egy szavazattal rendelkezzen, összhangban a 11. módosító indítványjal. A bizottságnak pedig akkor van lehetősége beavatkozásra, hogyha az akkreditációval kapcsolatos döntések hátráltatnák a program megvalósulását időben, vagy pedig a költségek növekedését eredményezik. Itt megint csak meg tudom érteni a bizottság álláspontját. És mi is arra törekedtünk, hogy meglegyen a kapcsolat, a tájékoztatás, a megfelelő csatornákba terelődjön, hogy ne legyen semmilyen félreértés a résztvevő felek között. A bizottságot tehát tájékoztatnia kell az akkreditációs testületnek, és az akkreditációs testület eh, figyelembe kell, hogy vegye a bizottság eh, instrukcióit, ahogyan ezt a 12. módosító is kéri. Ezeket a hangsúlyos területeket egyébként mind megtalálják a jelentésemben és szeretnék még arra is tájékoztatást adni, hogy többször is konzultáltam az árnyék jelentéstevővel, és szeretném megköszönni neki is a nagyon konstruktív és jó együttműködést. Ismételten találkoztam a tanácsképviselőivel is a svéd elnökség alatt. Carson asszonynak szeretnék köszönetet mondani a, és utolsó alkalommal már a következő soros elnökség, a spanyol elnökség képviselői is részt vettek a megbeszélésen. Azt hiszem nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek a kapcsolatok, hiszen a következő konzultációra már spanyol elnökség alatt fog sor kerülni. A bizottság is természetesen részt vett ezekben a konzultációban, és én nagyon nagyra értékelem a bizottsági képviselők szakértelmét. Harszony asszony, és elmondta, hogy a tanácsban zöggenőmentesen megy, halad a munka, a bizottság és a tanács között nagyon gyorsan lezárulnak majd a konzultációk, és remélhetőleg első olvasatban megszületik a megegyezés. Aztán a bizottság idősebb tagjai még jól emlékeznek arra, hogy milyen régóta kíséri a mi szakbizottságunk munkáját is ez a problémakör Januárban szeretnék még találkozni az árnyék jelentéstevővel, meg akarjuk beszélni az összes módosító indítványt, és szeretnénk kompromisszumos megoldásokat találni, annak érdekében, hogy garantáljuk a zöggenőmentes eljárást. Szeretnék mindenkinek egyébként köszönetet mondani, akik hozzájárulnak a munkánkhoz, és azt hiszem jól fel vagyunk fegyverkezve a következő fordulókhoz. Kialakítottuk az álláspontunkat, a nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás során most sikerül a megfelelő igazgatási struktúrákat kialakítani. Köszönöm szépen! és először remek kollégának, az árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Köszönöm a munkáját, és köszönöm azt is, hogy az árnyék jelentéstevőkkel milyen jól és konstruktívan működött együtt. Támogatni tudom az egész dokumentumot. És nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő a többi intézménnyel folytatott együttműködés során, és mindig nagyon nyílt, nyitottnak mutatkozott. A hármas és a nyolcas módosító szeretnék hozzászólni. Én ugyanis azt támogatnám, hogy támogatom azt, hogy 50%-ról 30%-ra csökkentsük a bizottsági képviselő szavazati jogát. Ennek az indokait a jelentéstevő elmondta. Én csak annyit tudok mondani, hogy ezt az indokolást teljes mértékben támogatom. Ami az Európai Parlament képviseletét illeti az igazgatóságban, én azt eh, támogatom, hogy az Európai Parlament eh, legyen jelen, képviseltesse magát ebben a testületben, még akkor is, hogyha ez esetleg problémákkal járhat. A parlament mentette meg tulajdonképpen a Galileo projektet, ezért mindenképpen indokolt, hogy részt vehessen az igazgatóságban. azt még a tanácsnak kell tisztálni, kell tisztáznia, hogy aktív parlamenti képviselők lehetnek-e ezek a személyek. Köszönöm szépen. Hánte képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ismertették a jelentést. Csak csatlakozni tudok a köszönő szavakhoz. Nyilvánvaló nagyon transzparens módon zajlottak az egyeztetések és nem kell semmilyen ponton másképpen értékelnem a jelentés, nagyon jó volt az jelentéssel összefoglalója, a 30%-ot is rendbelevőnek tartom, jó legyen befolyása a bizottság, az Európai Bizottság képviselőnek, de azért ez nem legyen korlátlan, itt az egyensúlyt meg kell őrizni. Ami a parlamenti részvételt illeti a igazgató tanácsban, talán olyasmit mondok, ami túlmutat ezen a konkrét jelentésem. Sok területen azt kérjük, hogy a parlament legyen képviselő, hogy betekintésünk legyen a folyamatokba. Hogy ez mennyire működik, azért az kérdéses. A Joint International Lennery, ugye létezik elvileg a Galileo esetében, de ezzel összefüggésben azt hallottam, hogy éppen a műholdakkal kapcsolatban folyik a pályázatok értékelése. És a költségvetés szempontjából is nagyon érdekes, hogy Eh, megosztják a költségvetést, vagy sem, mert eh, az egyik esetben 250 millióval megugranak a költségek. De persze azt mondhatjuk, hogy jó, viszont eh, nagyobb lesz a verseny hogyha akárhol is szülessen a döntés az igazgatóságban, vagy sem, ez nem prioritás, de az, hogy mi betekintést kapjunk a folyamatokba, azt fontosnak tartom, és talán a bizottság képviselője is erről mondhat néhány szót. Még találkozunk majd, és tanácskozunk erről, és hogyha a tanács is úgy akarja, akkor első olvasatban megegyezhetünk mindenképpen, hogyha a mi követelményeinknek megfelelnek, akkor ezt megtehetjük. Köszönöm, Angelika Nébler. Elnök úr, kedves kollégák, én is köszönetmondással kezdeném. Tomas Eszki úrnak, a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani. Rendkívül termékeinek találtam az együttműködést, a jelentés elkészítése előtt. Köszönöm azt, hogy ilyen nyíltan kommunikált velünk, és hogy ennyire jól meg tudtuk beszélni ezt az egész dossziét. Jó ez a jelentés véleményem szerint, és a frakcióm legnagyobb részeit támogatni tudja. Három megjegyzést szeretnék azonban tenni, és ha megengedi, miután évekig foglalkoztam a Galileo dosszéval, témával itt a parlamentben, kicsit talán hosszasabban fogok szólni. Ennek az ügynökségnek már nagyon hosszú történet, előtörténete van. Tudjuk, hogy kezdetben más voltak a tervek, mint ahogy most megvalósul a Galileo. Szó volt egy PPP modellről, azaz a köz- és a magánszféra együttműködéséről, partnerségről. A, szatellit navigációs rendszer létrehozása kapcsán. A projekt lebonyolítására hozták létre annak idején az ügynökséget, azután az évek során kiderült, hogy ez a PPP modell végül is nem működik. A parlament volt a mozgató rugó, hogy végül is megszületett a döntés, hogy közpénzekből kell finanszírozni a Galileót. És a parlament vetette fel azt a kérdést is, hogy az, akkor az ügynökségre miért van még szükség? Szeretném elmondani azoknak a kollégáknak, akik eh, nem követik nyomon ennek a témának az alakulását olyan régóta. Eh, kicsit itt eh, relativizálni kell ezt a kérdést, hogy szükség van az ügynökségre vagy sem. De miután megváltoztak az ügynökség feladatai, azért mindenképpen ma egy-két kérdést fel kell tennünk a bizottságnak. És ezzel tértem rá a második kérdésemre, az ügynökség feladata. Ha megnézem a második cikket, a biztonsági akkreditáció a fő feladata az ügynökségnek, és emellett gondolkoznia kell azon, hogy amikor már a rendszer megvalósul, hogyan lehet kereskedelmi értékesítést biztosítani a Galileo számára. Itt valószínűleg egy piaci jellemzést kell készíteni, vagy szakértői vélemény, mindegy. De a lényeg az én olvasatomban, kérem, hogy a bizottság segítsen ebben, tulajdonképpen a biztonsági akkreditáció. Szeretném megkérdezni, mit értünk ez alatt pontosan? Tehát a biztonsági akkreditáláson és ha itt olvasom a rendelet javaslatban azt, hogy az igazgatóság, a management board, és itt az előbb arról beszéltünk, hogy ennek milyen legyen az összetétele, a nem vesz részt a rendszerek biztonsági akreditálásában. Tehát, hogyha az ügynökség fő feladata a biztonsági akreditálás, viszont egy más szervezet feladatává tesszük ezt, akkor mi marad az ügynökségnek, hogyha tulajdonképpen az ügynökség fő feladata lett volna a biztonsági akkreditáció, de ezt átadjuk egy másik testületnek. Tényleg információra van szükségem, hogy el tudjam dönteni, szükség van-e még az ügynökségre a feladatok ilyen megnyesekedése után. Ami a struktúráját illeti az ügynökségnek, csatlakozom az előttem szólóhoz és a jelentéstevőhöz. Minden erre vonatkozó javaslat jó. Fontosnak tartom azt, hogy a parlament eh, ott van, jelen van a Management Board munkájában és egyetértek azzal a javaslattal is, hogy csökkentsük az Európai Bizottság szavazati súlyát eh, az igazgatóságban. Miután az Európai Bizottság a javaslat értelmében már úgyis eh, iránymutatásokat dolgoz ki az ügynökség számára, a bizottságnak az ügynöksége gyakorolt politikai hatása is eh, nagyon nagy lesz, és ezért hogy még emellett a bizottság a szavazatok felét is megkapja, hát nekem jobban tetszik a jelentéstevő javaslata, a 30 százalék. És végezetül befejezném, elnök úr, csak egy kérdést ismételnék meg a bizottsághoz intézve, oszlassák fel a esetleges kételyeket a tekintetben, hogy szükség van az ügynökségre, hogyha a fő feladata a biztonsági akkreditáció, most így a feladatok a rendelet második cikkét, amiben nagyon összezsugorodtak, hogyan néz ki akkor a feladatok súlyozása. Ez nagyon fontos kérdésnek tartom, nem azért, mert engem érdekel, hanem a Költségvetési Bizottság is mindig felteszi ezt a kérdést, és mindig fenntartások vannak, hogyha alap elvi fenntartások, hogyha arról van szó, hogy újabb ügynökségeket hozzunk létre, vagy bővítsük. Én emlékszem még a frakciómban lezáró vitára, ezért nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban a bizottságtól kapjuk még némi tájékoztatást. Köszönöm. Köszönöm szépen, még három hozzászólónk van, és akkor ezzel lezárom a hozzászólók listáját. Hol kollégana következik? Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Töcsénovszki kollégának a munkáját. Egy konszenzusos megközelítést alkalmazott, ami mindenképpen rendkívül hasznosnak mutatkozott. Ahogy már elhangzott, a Galileónak háro, hármas története van, nem volt tehát problémás volt eddig a, a története, nem volt ez egy egyszerű történet. Korábban inkább a tagállamoknak inkább problémát okozó projektként tartották számon, és valahol az európai űrügynökséghez volt hasonlatos, és mostanra pedig egy közösségi projekté vált, amelyet a közönség finanszíroz. És valahol megértem a bizottságot, hogy valamilyen felügyeleti ellenőrzési szintet szeretne megtartani, biztosítván, hogy nem egy európai űrügynökségi megközelítést alkalmaznak, hiszen az összes tagállam finanszírozza ezt a projektet, annak ellenére, hogy van-e az Európai űrügynökség képviseletük vagy sem. Ami a szavazati arányt illeti, én a bizottságnak 40%-ot javasolnék azért, hogy ne kelljen a tagállamokra hagyatkozniuk, és így blokkoló kisebbségi szavazattal rendelkeznének, azért, hogy ellenálljanak a kísértésnek, hogy tagállami projektet csináljanak belőle. Néhány megjegyzés elhangzott az információ áramlással kapcsolatban, és elég komoly aggályaim vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen kevés információt kapunk. Nem tudom, hogy ez önökön múlik-e. A parlament, a bizottság és a tanács egyeztetési ülésén is ott voltam a Galileóval kapcsolatban, és egyszerűen megdöbbentett, hogy mennyire kevés információt kaptunk az ülés előtt, és az ülésen pedig elég komoly szakmai anyagot adtak ki, és elég rossz híreket hallhattunk, és semmi időnk nem volt arra, hogy erre felkészüljünk, vagy kérdéseket tegyünk fel. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy itt az kell, hogy a célunk legyen, hogy biztosítsuk, hogy a parlament megfelelő tájékoztatást kapjon. Egy következő kérdés. Megpróbálnék a tanács által javasoltak és a rapörtör által javasoltak között állást foglalni. A tanács azt szeretné, hogy a képviselők nem is foglalkoznának ezzel az ügyjel, mert azt gondolják, hogy a mi költségvetési döntéseinket is ez befolyásolna. A, a jelentéstevő pedig szeretné, hogyha lenne egy szavazati joggal rendelkező képviselő, de ö, a parlament javasolná ezt a személyt. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha az információ áramlást prioritarizálnánk, prioritásokat határoznánk meg a raportőr is javasolta, hogy legyenek megfigyelő képviselők, de szavazati joggal nem rendelkező képviselők. Így megkapjuk a kellő tájékoztatást, de nem a költségvetéssel kapcsolatban nem kompromittáljuk magunkat. Még a bizottság saját felmérése és becslése szerint is a költségvetés egy rendkívül fontos kérdés. A becsléseik szerint, még hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy a Galileo milyen bevételeket fog produkálni, még így is 550 millió euróról van szó évente. Ez egy óriási hozzájárulás a közösségi költségvetésből. Tehát a minimum az az, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Parlament valóban ö, részt vesz ebben a folyamatban, és megfelelő tájékoztatást kap, és nem hagyatkozunk arra, hogy valaki majd tájékoztasson minket. Hogy fél évig várjunk arra, hogy megkaphassunk egy hozzáférést azért, hogy utána öt percen belül kelljen reagálnunk szakmai adatokra. Így tudjuk tehát biztosítani azt, hogy tudjuk, hogy miről van szó, és hogy valódi tájékoztatást kapunk a folyamatokról. Tehát ez lenne a két javaslatom. 40% a bizottságnak, és két megfigyelő képviselő a kollégiumon belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Weber kollégája szó. Én is kiválónak tartom ezt a jelentést. Nem vagyok biztos abban, hogy valóban 40%-ot kellene a bizottságnak adni, hiszen meggyőződésem, hogy 27 nem soká 30 tagállamból mindig lesz egy vagy kettő, aki a többséget ö, kiállítja. Egyetértek a jelentéssel, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek is a munkájához, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy pontosítást kérjek, vagy egy javaslattal éljek. A bizottságnak 30 százalék, ez, ez jó is lehet, de mégis csak felmerül a kormányzás kérdése is hogy az európai űrpolitikát ebben az ágazatban ki kormányozza. Ez egy olyan ágazat, amely egyre fontosabb szerepet játszik, amikor a Galileo, a GMS-ről szóló rendelkezéseket elfogadjuk. Ma van egy igazgató, a vállalati bizottságon belül Ferhogen úr igazgatósága alatt. Esetleg jó lenne hogyha nem igazgatóság lenne ezen igazgatóság, hanem főigazgatóság. Az érvelésem a következő. Az űrpolitika bevételei most már teljesen horizontálisak és az eredményei is teljesen horizontálisak, hiszen ezek kihatnak a mezőgazdaságra, a környezetvédelemre, nagyon sok más ágazatra és más területre is. Esetleg éppen ezért jó lenne, hogyha az összes ilyen felmerült érdeket szintén figyelembe vennénk a működésénél, és valóban továbbra is maradjon nagyon fontos szerepe az iparnak, de ne legyen egyedüli domináns terület. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezen ágazat megszervezésénél, felépítésénél talán tehetnénk valamit azért, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a helyzet. Köszönöm szépen, Paska kollégája szó. Rokujeme o návrhu legislatívneho uznesenia Európskeho... Köszönöm. Mi egy olyan tervezetről beszélünk, amely biztosítja majd, hogy a Galileo projekt életképes maradjon a jövőben is. Nagyon konstruktívan kell hozzáállnunk, és úgy, hogy a célunk az legyen, hogy konszenzust tudjunk elérni az érintett intézmények között. Szeretném elmondani, hogy milyen nagyra becsülöm Tosanovszki jelentéstevő munkáját, aki mindentől letelhetőt megtett azért, hogy elérje a kívánt eredményeket. Mindenképpen meg kell erősíteni a parlament jelenlétét és szerepét ebben a projektben. Ugyanis igen komoly összegeket költenek az EU költségvetésből erre, és azt gondolom, hogy az alapok finanszírozása mindenképpen nagyon fontos ahhoz, hogy biztosíthassuk, hogy megfelelő felhasználásra kerülnek ezek az összegek. Ezért úgy gondolom, hogy az irány a megfelelő, de gyorsítani kell a munkát a jövőben. Köszönöm. Nagyon köszönöm, és a bizottság részéről Bulucsi kolléga, ha egyet ért, akkor egy-két választ is fogunk adni segítségükkel, és akkor még egy hozzászólásunk van a listán. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, jelentéstevő úr. Az első kérdéssel kezdeném a legérzékenyebb kérdéssel, ami a bizottság szavazati jogát illeti. az ügynökségben. Egyetemű, hogy amennyiben a bizottságnak kell az, a kezelői szerepet betölteni, akkor megfelelő lehetőséget kell neki adni, hogy kellő eszközökkel rendelkezzen ehhez. Jelenleg egyre több a nehézség az összes más ügynökségben, ahol a bizottságnak nincsen vétójoga az alapkérdésekkel kapcsolatban, mint a munkaprogramról, vagy a költségvetéssel kapcsolatban, vagy az üzleti tervel kapcsolatban. És nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennél az ügynökségnél is ugyanebbe a helyzetbe kerüljünk. Tehát az önök és a tanács által megváltoztatott szerepet tükröztetni kell azáltal, hogy közvetlen és gyors vezetési lehetőségeket adunk a bizottságnak. Most nem szeretnék az 50, 40 és 30-as százalékokról részletesen értekezni, de azt el kell kerülnünk, hogy hogy ilyen ennyire ö, ködösen határozzuk meg a bizottság szerepét. Tehát ezért gondolom, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha a bizottságnak az 50%-os szavazati jogot megadnánk. Ami a parlamenti képviselők jelenlétét illeti, egyértelmű, hogy a bizottság teljes mértékben támogatja ezt, vagy a parlament által kijelölt tagokról, képviselőkről legyen szó, vagy ezen szakbizottságból kijelölt képviselőkről. Ezzel kapcsolatban nincsen álláspontunk, de a teljes átláthatóságot mindenképpen támogatjuk, és az elhangzott megjegyzésekre reagálván a közvetlen tájékoztatást is támogatjuk, vagy úgy, hogy a döntéshozatalkor ott vannak ezek a képviselők, vagy úgy, hogy a, az ezt követő vitában vegyenek részt a képviselők. Ami a jóváhagyást illeti, a rendelet jóváhagyását, természetesen azt szeretnénk, hogyha az első olvasatban ezt el lehetne fogadni, hiszen gyorsan kell lépnünk, rohan az idő már, már 2010-et írunk, és ezért kell biztosítani azt, hogy a Galileo ügy a lehető leghamarabb stabilizálódjon, azért, hogy elkerüljük a múltban felmerült problémákat. Nibler asszony megjegyzésére reagálnék, ha megengedik. Valóban Tudjuk, hogy mi a Galileo projekt története, és hogy a számvevőszék is hogyan reagált erre. Most az új helyzethez kell alkalmazkodnunk. Az egyik első feladat az az, hogy a rendeletben rendezzük az egyes egységek jogalapjának a kérdését. Önök is elfogadták azt a rendeletet, amely az ügynökség jogalapját képezi tehát az ügynökség feladatait is mindenki ismeri, ezt a rendeletben részletesen leírjuk. Most tehát alkalmazni kell ezt a rendeletet, át kell lépni abba a szakaszba, ahol végre is hajtjuk ezeket a leírt ö, kérdéseket. 2008 végén ö, a személyzet egy részét el kellett bocsátani. körülbelül 30 személy ment át a bizottsághoz, a költségvetését is ö, csökkentették, ugyanakkor újabb feladatokat kapott, és mindezt végre kell hajtani ezeket a terveket. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy mit tegyünk az ügynökségnél. Az ügynökségnek pontosan meghatározott feladatai vannak, úgyhogy most már tényleg a gyakorlati lépéseket kellene meghozni. Elnézést. Donc, quelqu'un d'entre vous a, a... Elnézést. Valaki elmondta, hogy a bizottságnak egy 40%-os szavazati arányt kellene biztosítani. Hát mi nem ebből a szavazati arányból indulnánk ki. Nekünk az a célunk, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy teljes mértékben másra bízhassuk a projekt vezetését. Rendben, hogyha egyetértenek, még Lambert kollégának adjuk meg röviden a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék még a bizottság előtt hozzászólni, elnézést, hogyha nem voltam egyértelmű, amikor az előbb szót kértem. Én valójában a bizottság érvelésével értenék egyet, ami a vezetési struktúra hatékonyságát illeti. És a délelőtt elhangzottak tükrében a keretprogrammal kapcsolatban én is a bizalom és az ellenőrzés sorrendjében támogatom ezt a két dolgot, nem pedig fordítva. Hogyha ezen projekt kezelését egy intézményre bízunk, akkor legyenek ők azok, akik ezt vezetik és irányítják, mi pedig ellenőrizzük őket. A javaslat végén található az, hogy a bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell a parlamentet. Én erre csak azt tudnám mondani, hogy ha a bizottság ezt a jelentéstételt a kezébe veszi, akkor legyen az úgy rendben. A feladatokat meg kell osztani. Mi a törvényhozó testület vagyunk, ők, ők pedig a végrehajtók. Hogyha ők nem végzik a munkájukat, akkor kell nekünk beavatkoznunk, de ne vegyük át az ő feladataikat. Köszönöm szépen, és Nipler kolléganőnek lenne még egy kérdése. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én a bizottság felé szeretnék még egy utolsó kérdést feltenni, ugyanis én a biztonsági akkreditációval kapcsolatban részleteiben arról szóltam, hogy a különböző feladatok, és hogyha belenézek a szövegben, akkor az a véleményem, hogy kevesebb feladat van már csak, és ezért ez, egyszerűen szeretném tudni, hogy súlypontilag milyen feladatai vannak ennek az ügynökségnek. Gondolom, hogy ez nem lehet egy túl nehéz feladat, egyszerűen szeretném ezt tudni. Elnök, hogyha ezt a bizottság meg tudja válaszolni, kérem, ha nem, akkor pedig írásban kérjük benyújtani. Vagy most tudunk erre válaszolni, vagy írásban is, ahogy jobban szeretné. Akkor megadom a szót Kavalda asszonynak, ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Merci de la question. Köszönöm a kérdést. Ami az ügynökség feladatait illeti, megismételném azt, amit Bonusz úr az imént elmondott. A rendelet 16-os cikke alapján az ügynökségnek végre kell hajtania konkrét feladatokat. Az első ilyen feladat az akkreditáció. A második a Galileo Biztonsági Központ üzemeltetése, és nagyon fontos az a végrehajtási szakaszban, tehát pár év múlva, hogy valóban különböző tanulmányokkal előkészítse ezen két rendszer kereskedelmi felhasználását, és a rendeletben meghatározott ezen két feladaton túlmenően más feladata is lehetnek az ügynökségnek, amennyiben a bizottság erre felhatalmazza konkrét delegációkon keresztül. Ez azt jelenti, hogy az akkreditációs feladat ez egy igen nemes és nagyon fontos feladat, és ami a költségeit illeti, azt gondolom, hogy a bizottság javaslata a pénzügyi fázisban megmagyarázza, hogy milyen igények merülnek fel, és hogy miért van szükség további személyzet felvételére. Ami a további feladatokat illeti, a standard költségeket a bizottság költségvetése már tartalmazza az ügynökségre vonatkozóan. Amennyiben Nibler asszony szeretne további információkat és pontosabb információkat kapni, most ezekkel éppen nem rendelkezem, de mindenképpen Nibler asszony rendelkezésére állunk a jövőben. Szívből köszönöm, és ha jól látom, akkor az eljárásmód világos, december 9-ig lehet benyújtani a módosító indítványokat, és utána a következő évben folytatjuk majd a dolgot. Köszönöm Önöknek, és akkor most a tízes pontot szeretném eh, felkonferálni, ez az Európai Földmegfigyelési Program, és Glante úr a jelentéstevő öné a szó. De nagyon megköszönném önöknek, hogyha mindig az kicsit az órára is pillantanának, és úgy haladnánk előre. Köszönöm, elnök úr, és igyekezni fogok, ismer engem, hogy így szoktam tenni. Én azt hiszem, hogy az előző pontban egyébként nagyon rövid voltam, úgyhogy most három mondattal többet fogok mondani ezzel kapcsolatban és azt gondolom, hogy az árnyék jelentéstevő kollégáim is nagyon sok látogatást kapott azzal kapcsolatban, hogy megismerjük a jövendőbeli alkalmazását ennek a dolognak. Ugyanis a jövőben képesek leszünk olyan adatokat szállítani, amelyek segítenek majd a rendszer megítélésében. Tehát ez a rendszer, ez egy operacionális szakaszba fog lépni. Én megnéztem ezt a rendszert, egy működő rendszert láthattam, és egy olyan szempontra szeretnék utalni, aminek nyilvánvalóan nagy prioritása van, mégpedig ez a klímaváltozás, és hogy hogyan akarunk egyáltalán a klímaváltozással foglalkozni, és hogy milyen méréseket lehet ennek érdekében lefolytatni, hogy ezt, ennek a kiterjedését vizsgálni tudjuk, tehát radarméréseket lehet végezni, amelyek milliméter pontossággal tudják mérni a, a tenger szintjét, és meg tudják állapítani, hogy a tenger térfogata növekedett. Tehát itt már nem is csak azt tudja megfigyelni, hogy elolvadt egy lecser vagy egy jéghegy. Tehát ezek olyan mérések, amiket a jövőben tudunk hasznosítani, vagy például a katasztrófa menedzsment, például a kínai földrengés egy ilyen dolog, és a különböző egyéb olyan esetek, amikor segéderőknek különböző hegyi utakra kell menniük, hogy mentsék az embereket, akkor ehhez nagyon fontos megállapítani azt, hogy milyen ott az idő, be lehet-e oda egyáltalán menni nehéz teherautóval, tehát emiatt rendkívül fontos az, hogy meg össze lehet hasonlítani például a földrengés előtti állapotot az utánival, vagy például egy árvíz esetén, hogyha hogyan fogunk a jövőben bánni az ilyen árvíz helyzetekkel, például milyen területek azok, amelyek potenciálisan veszélyeztetettek, illetve melyek azok a területek, amelyeket ténylegesen elöntött ilyen esetben az az adott folyó, és hol kell tehát kártérítéseket például intézni. Tehát, hogy például objektíven megállapítani, hogyha mondjuk valaki például egy biztosítóhoz például bejelent egy káresetet, és közben pedig nem is ott helyezkedik el a telke. A kart térképkészítés például egy ilyen eset, ahol például nagyon sok ö, olyan terület van, például Afrikában, ahol még nincsenek elkészítve ezek a térképek, és ö, nagyon nagy segítség lehet például Afrikában vagy más helyeken ö, az infrastruktúra helyzetével kapcsolatban. Akkor a szatellit megfigyelési adatokkal kapcsolatban van egy tagállam, akit most nem akarok megemlíteni egyébként konkrétan, el is felejtettem egyébként konkrétan, de minden esetre dél Kelet-Ázsiában, ahol a határok nem annyira világosak, és a, az őserdőnek bizonyos részén kivágták a fákat, és erre kiderült, hogy gyakorlatilag ez már a másik ország területén történt, tehát például az, ezekből az adatokból erre nézve is érdekes adatokat lehetett szerezni. 50 módosító indítványt fogalmaztunk meg, és talán a legfontosabb pontokat szeretném megnevezni, ez hasonlóan a Galileo programhoz, amit az előbb vitattunk, meg a finanszírozás. Ugye e, vannak részei a finanszírozásnak, amik így ilyen formában nem megvalósíthatóak, meg kell növelnünk a forrásokat, és azt gondolom, hogy majd a költségvetési bizottsággal még meg kell vitatnunk ezt a témát, aki még nem adott le javaslatot ezzel kapcsolatban, hogy több mint valószínű, hogy kötelezettségvállalást kell adnunk, mert hiszen már terveznünk kell a kiadásokat, az anyagokat és eszközöket meg kell rendelni, bizonyos esetekben az ízának, az Európai űrügynökségnek, tehát ezeket a dolgokat meg kell tenni, mert hiszen költségeket is tudunk így megtakarítani, adópénzeket tudunk megsporolni akkor, hogyha már most kiadunk bizonyos megrendeléseket. Ez a 15A az adatok folyamatossága rendkívül fontos, ugyanis, hogyha mi ezeket az adatokat folyamatosan nyújtjuk, és olyan cégek alakulnak, amelyeknek az a fő tevékenysége, hogy ezekre az adatokat tovább értékelik, és ezek alapján nyújtanak szolgáltatást, akkor folyamatosan szükségük van erre, tehát tudnunk kell azt, hogy 2013-ig zajlik a finanszírozás, a jelenlegi finanszírozás, és 2014-től indul az új, de természetesen nem fűződhet ahhoz érdekünk, hogy 2014 tavaszától az egész leálljon, mert hiszen akkor nem áll még rendelkezésre az új finanszírozás. Tehát nagyon fontos, hogy az adatminőség, adat folyamatosság is rendelkezésre álljon, adott legyen. A hozzáférés az adatokhoz egy másik terület, amiről már az előző eszmecserében is beszélgettünk, tehát hogy nemzetközi szinten ezeket az adatokat ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani. Persze itt az arányosság, a reciprocitás is nagyon fontos, hiszen hogyha ilyen esetben nyilvánvalóan mi is más országok adatait ingyenesen szeretnénk megkapni, de ez persze nem azt jelenti, hogy olyan vállalatok, akik különböző üzleti modelleket eh, alakítanak ki erre, hogy az ő működésüket veszélyeztessük. Tehát minden esetre azért tudnunk kell azt, hogy már kialakult itt egy szakadék, ilyen információs szakadék Európában, és persze az is nagyon fontos, hogy hogy nehogy valamiféle duplikációk alakuljanak ki, hiszen már lehetnek a tagállamokban különböző ilyen kartográfiai tevékenységek, akiknek már szintén vannak adataik, amelyek rendelkezésükre állnak. Tehát vigyázni kell, hogy ezeket elkerüljük a költségek megtakarítása miatt. A következő pont a tegnap óta életbe lévő Lisszaboni szerződés, még egyébként a tanács ezt egy kicsit elfejtettem, mert a SWIFT-tel kapcsolatban valamiről határozott, de minden esetre a komitológia megszüntetése került, és én ezt egyébként üdvözlöm, ezt a dolgot, hiszen a bizottság így a háttérben nem tud a mi befolyásunk nélkül bizonyos dolgokat meglépni. Tehát én ezt üdvözlöm, és a komitológiával kapcsolatos témát én töröltem ebből a körből, és azt gondolom, hogy nagyon is észszerűen tudunk a, ennek a az anyagnak a mellékletében ezen változtatni és megoldani az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Tehát ezeket a pontokat töröltem. Nagyon fontos az átláthatóság, fontos, hogy az ÉZA olyan delegációk látogassák meg, amelyek megfelelő kompon, kompetenciákkal rendelkeznek. A finanszírozás kérdését már említettem, nagyon fontos, ezeket beintegráltam a módosító indítványokban, és amikor a jelentés már fordítás alatt volt, akkor ezzel kapcsolatban elég sok új információhoz is jutottam, amiket végig gondoltam, és majd ezt meg fogom fogalmazni a módosítási indítványok leadásának a határidejéig nagyon fontos, hogy a meglévő infrastruktúrákkal a duplikációkat elkerüljük a költségmegtakarítás érdekében, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy a Költségvetési Bizottságtól valószínűleg csak később fogunk kapni erre nézve határozatot. Én azt hiszem, hogy az jövő év júniusában szerepel a napi rendükön. Én a spanyol elnökséggel már beszéltem erről, és hogyha a tanács támogat bennünket, és ez előfordulhat, hogy már akár jövő nyáron életbe is léphet ez a szakta. És én már néhány kollégával kaptam arra nézve utalásokat, hogy a DG Space lesz az, aki, az a főigazgatóság, aki ezzel fog foglalkozni, mert hiszen a világ űr komponensekkel nagyon nagy átfedések vannak, és én azt gondolom, hogy egy ilyen parlament részéről érkező ötletet ők is megvizsgálhatnak. Így van, mondja az elnök, főleg, hogyha ez egy okos javaslat. Rendben, nincsen több hozzászólás, de igen, igen, látom, ön rajta szerepel, csis össze. Úr, és akkor még pont jókor. Akkor hadd kérjem meg a kollégákat, remek kolléga hozzászólására. Já budu stručný ve světle toho, co už bylo řečeno a e, co... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, mert már nagyon sok minden elhangzott. Szeretném nagyra értékelni, és szeretnék elismerőleg nyilatkozni a jelentéstevő kiváló munkájáról. Támogatom a jelentést. Csak a második cikkel kapcsolatos módosító indítványról szeretnék valamit mondani, amit az előadó is említett. Ebben a szolgáltatások folyamatosságáról és a e, tájékoztatásról van szó lesznek átmeneti időszakok, amelyek fontosak lehetnek. És ez azzal is összefügg, hogy az EU, illetve az Európai Parlament meg kell, hogy őrizze az arcát és a hitelességét a fogyasztók szemében. Köszönöm, Valon kollega. I'm sorry, Chair. It seems I have a problem. Pas problem. problème. When you're saying my name, I don't Bocsánat, de nem hallottam, hogy a nev, én nevemet mondta elnök úr. Elnézést, mondja az elnök. Néhány kérdést szeretnék én is felvetni a programmal kapcsolatban. Az első aggályom a program hosszú távú működése, azaz, hogy 2013 után is folytatódik a szolgáltatás. Illetve a másik kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk finanszírozni a 150 millió eurós finanszírozás nem elég, különösen a B egységhez, aminek a költségét még nem is irányoztuk elő. És az EU operatív programjából kell ezt majd finanszírozni. Ezeket a költségelemeket is figyelembe kell valahol venni. A másik megjegyzésem az adatvédelmi politikával függ össze. Én a raportőr által javasolt nyitott hozzáférést és ingyenes hozzáférést támogatom. A program komponensekkel kapcsolatban véleményem szerint az új tagállamok beli cégeket is bele kellene bevonni, hogy profitáljanak az innovációból. A GMS-hez kapcsolódó szolgáltatásokat nem definiáltuk, ezért óvatosságra intenék, amikor a jogalkotásban a szolgáltatáshoz való hozzáférés ingyenességéről van szó figyelembe kell venni a biztonság, az információ biztonságával kapcsolatos szempontokat is, az adatok bizalmas kezelését és valóságát, valószerűségét biztosítani kell a végfelhasználók számára. Végül az utolsó pont, tisztázni kell a működtetők, az űrben működő infrastruktúra működtetéinek a feladat körét illetve a hatályok kérdését. Az ESA az űr ügynökség fogja kezelni az infrastruktúrát, és utána az üzemeltetést valószínűleg privatizálni fogják. Erről viszont többet kellene tudnunk. Köszönöm. Jó is. Madame Valéan. Valéan asszony, most már jobb? Jó, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni Glante úrnak a jelentéséhez. Egyetlen egy kérdésben nem egyezik a véleményünk, de lenne néhány javaslatom, remélem, hogy ezzel sikerül még tovább javítani rajta. És ezért lenne három-négy módosító indítványom. Az első kérdés az információ megkettőzéséről szól. Lehetőségként felmerült, hogy az új adatok begyűjtésével a már meglévő adatokat esetleg megkettőznénk, és ahol lehetséges, ezért jó lenne, hogyha a GMS szolgáltatás felhasználna a már meglévő információkat. Remélem, hogy ez nem tűnik túlságosan messze menőnek, de tehát ez a bizottság felé ez lenne a javaslat. A második javaslatom, mint az már kiderült, nagyon sok különböző érintett félnek kell együttműködnie ebben a projektben. és az, hogy egy ilyen partneri vezetőségbe bevonjuk az érintett feleket és a képviselőiket, ez remélem, hogy ez megnyeri az önök tetszését is. Ezzel azt kellene biztosítani, hogy a lehető legszélesebb körben bevonjuk az érintett feleket a konzultációban. A harmadik kérdés, és hát itt tér el a véleményem a jelentéstevőitől és Valán asszonyétól, ami a szabad hozzáférést illeti, és az ingyenes hozzáférést a GMES szolgáltatásokhoz. Ezzel kapcsolatban fenntartásom van. Már korábban is utaltunk a költségvetésre, amely nem kielégítő, a meghatározott céloknak nem felel meg. Hogyha bármilyen díjat kizárunk már most ezen szolgáltatásokért, ez szerintem túlságosan korai lenne. És mivel, hogy egy piacot szeretnénk a szolgáltatásoknak kialakítani, ezért hát nem tudom, hogy hogyan lehetne egy ilyen piacot kialakítani, hogyha valami ingyenes. Lehet, hogy én tévedek, lehet, hogy vannak, akik eléggé ügyesek ahhoz, hogy az ingyenes dolgokból is piacot tudjanak kialakítani, és abból néhányan meggazdagodjanak, de hát én inkább azt mondom, hogy akkor, ö, akkor menjünk, térjünk vissza a hagyományosabb eszközökhöz. Személy szerint tehát azt javasolnám, hogy, hogy gondoljuk át még egyszer ezt a kérdést, Úgyhogy ezzel kapcsolatban mindenképpen megkérdőjelezném ezt a javaslatot. Talán jobb lenne ezen még elgondolkozni. Köszönöm, elnök úr. Thanks very much, Madame Dati. Köszönöm szépen, Dati Merci, Monsieur le Président, euh, Monsieur le Rapporteur. Köszönöm, elnök úr, köszönet a jelentéstevőnek és a kollégáknak is. Először is Glande úrnak szeretném megköszönni ezt a mostani jelentéstervezetet a néppárt jelen, árnyék jelentéstevőjeként nincsenek alapvető bírálataink vagy megjegyzéseink, de azért lenne néhány megjegyzésem a rendelettervezettel és a jelentéstervezettel kapcsolatban. Szeretnék a második módosítóra visszatérni, melynek célja, hogy az adatok folyamatosságát biztosítsák. A rendeletbe kellene ezt az adat folyamatosságot bevenni, tehát hogy állandóan rendelkezésre álljanak az adatok. Ez azért szükséges, hogy a felhasználók bizalm, biztonsággal használhassák a szolgáltatásokat. De szerintem talán tovább léphetnénk, és nem a rendeletbe, hanem magába a szövegbe kellene ezt bevenni, hiszen egyelőre csak a preambulum pontokban található ez, az indokolásban. És nem ugyanolyan a jogi ereje az indokolásban található szövegrésznek, tehát így tudnánk még inkább kiemelni ennek a jelentőségét. Másodszorban, ami a finanszírozást illeti, Valeán asszony mondta, nem merem most már kimondani a nevét, ami a finanszírozás kérdését illeti, Október 12-én az eszmecserében elhangzott, hogy nincsen megfelelő átláthatóság a finanszírozással kapcsolatban a rendelettervezetben, és hogy milyen a globális költségvetési ö, keret. Azt gondolom, hogy mindenképpen jobban kellene megszervezni a finanszírozást, és koherensebben, és a finanszírozást jobban kellene végrehajtani azért, hogy kiegyensúlyozott legyen a szolgáltatások közötti megoszlás. Egyelőre a mostani szövegből nem derül ki, hogy a tengeri és a légköri felügyelet milyen költségvetési keretet bocsátanak rendelkezésre. Jó lenne, hogyha 2010-re, 13-ra ezen négy szolgáltatás ugyanolyan érettségi szintre érne, és ez a jelenlegi szövegből nem biztosított. Tehát a rendeletben prioritásként azt kellene biztosítani, hogy a négy szolgáltatás között megfelelő és kiegyensúlyozott a költségvetési elosztás. Az előttem szóló kolléga arról beszélt, hogy most ingyenesen kellene biztosítani a szolgáltatást, vagy fizető jelleggel kellene ezt biztosítani. Ami a 3-as és 12-es módosítót illeti. A hozzáférés elve, most az már más kérdés, hogy ingyenes legyen-e vagy sem, maga a hozzáférés elve az csak azon személyekre korlátozódik, akik az EU-ban telepettek le. Én úgy gondolom, hogy ezen javaslat nem indokolt, hiszen ezen adatok mindenki számára, még ha fizetős is, elérhetőek lesznek. Tehát nekem a hozzáférés elve az, ami problémás gondolhatnánk azt, hogy normális dolog az, hogy a GMES program alapvetően az európai vállalatok és személyek számára lesz fontos és elérhető, de, és itt egyetértünk, különösen tudván azt, hogy milyen fontos költségek merülnek fel a bevezetéssel kapcsolatban, szerintem az, hogyha ezt korlátozni akarjuk, ennek még további költségvonzatai lennének. Ami az adatokkal kapcsolatos politikát illeti, ez a negyedik megjegyzésem, biztosítani kell hogy a GMIS e adatokat megfelelően lehessen tanúsítani, és a minőségét biztosítani. Tehát ami ezen adatokkal kapcsolatos tanúsítványokat illeti, fontos, hogy ez az eljárás meglegyen, és hogy kívülről ne lehessen belenyúlni ezekbe az adatokba, és hogy jogvita keretein belül is meghatározzuk, hogy mik a lehetőséget azért, hogy elkerüljünk különböző természeti katasztrófákat és környezetvédelmi katasztrófákat. Az utolsó kérdés a kormányzás kérdése. Ezzel kapcsolatban nem egyértelmű a helyzet, pedig hát tudjuk, hogy mennyire fontos a jó kormányzás ezen projekttel kapcsolatban, és ö, minél jobb az együttműködés a tagállamok és az EU között, annál nagyobb a sikeressége. A bizottság már tava, ö, november 12-én egy közleményben a tanácsban a partnerek közötti együttműködésről ö, beszél, elnézést, a partnerek tanácsáról beszél, mint koordinációs szervről, és ha jól tudom, akkor egyelőre csak a rendeletnek szánt költségvetési keretekről akarnak itt beszélni. Ezért fontos, hogy az egyes partnerek és érintett felek között megfelelő legyen az együttműködés, és ezért gondolom, hogy szükség van erre a partnerek tanácsára hiszen nem csak pénzügyi ö, kezelésről és irányításról van szó, hanem az infrastruktúrák irányításáról is, hiszen a tagállamok is és az európai hatóságok is irányítják az infrastruktúrákat, tehát ezért lenne jó, hogy a partnerek tanácsát létrehozzuk a költségvetés és az infrastruktúrális kérdésekkel kapcsolatban is. Ezek lettek volna a megjegyzéseim a projekt olvastán, hiszen azt gondolom, hogy rendkívül nagy esélyünk van és lehetőségünk ezzel a programmal. Nem lenne jó, hogyha korlátoznánk a potenciáját. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Galante úrnak megköszönni én is a jó munkát, és hogyha nem lát engem a folyamatban, Glante úr, ez nem azért van, mert nem értékelem nagyra a munkáját, hanem pont azért, mert annyira jól csinálta, hogy nem, nekem nem volt mit tennem. Két hozzáfűzni való van ahhoz, amit Dati asszony mondott. A hozzáférés kérdése, tehát hogy az eu- európaiak eh, számára biztosítsunk hozzáférést, illetve a víz eh, kapcsolatos hozzáférés alapja viszonosság legyen. Ez a nagy dolog, ugyanis eh, nincs értelme az egész világot megfigyelő rendszernek, hogyha az összes részvevő, India, Kína, az USA, Oroszország nem végzik el a feladatukat. Ha ezek az országok elvégzik a dolgokat, akkor megkérhetjük tőlük is a hozzáférést, amit mi is megadunk nekik. Tehát a viszonosság elve rendkívül fontos, legalábbis olyan országokkal, vagy szervezetekkel kapcsolatban, amelyek ugyanolyan programokat létre tudnak hozni. Nem lehet az, hogy Európa legyen az a politikai szereplő, ami mindent, az egész munkát elvégzi a többiek számára is. Azzal is egyetértek, hogy harmadik országok, elsősorban fejlődő országok lehet, hogy hozzá kell, hogy tudjanak férni az adatokhoz, de hát ez egy más helyzet. Tegyünk világos különbséget a fejlődő országok, illetve a fejlett eh, ipari országok között, és azt hiszem, hogy talán egy ilyen értelmi módosítás eh, fontos lehet. Egyetértek azon, amit Charles mondott eh, az ingyenes hozzáférésről. Ez egy eh, költséges program lesz, eh, nyilvánvaló, hogy elkezdjük, és utána hosszú távon akarjuk ezt használni. Most felteszem az Econ szakbizottsági kalapomat, úgymond, ott is tag vagyok. Tudnunk kell azt, hogy mi az exit stratégiánk, a kilépési stratégiánk és osztom az agáidat, Charles, valamilyen potenciális jövedelemszerző forrást feladunk kezdettől fogva, hogyha az ingyenesség mellett tartunk ki. A végfelhasználók, akik majd a GMES használják nem profit célokra, vagy nem nyereségszerzés céljából, velük kapcsolatban rendben van, hogy ingyenesen férjenek hozzá. De vannak olyan vállalatok is, akiknek a célja a nyeresség, és ez legitim cél, tehát a gms e en belül hozzáfért adatok alapján majd valami nyerességszerző tevékenységet akarnak folytatni. Nos, velük kapcsolatban hm, talán más politikára van szükség itt a hozzáadott értéket, és az egész értékláncot végig kell nézni. Hogyha a költségtérítés lehetőségét kizárjuk, talán veszélyeztetjük az egész programot. Lehet, hogy ö, azt fogják mondani többen majd tagállamok, hogy szívesen folytatnánk, de nincs pénzünk, és csak közpénzekből lehet finanszírozni, akkor ez probléma. Így egyetértek Sársz, és a módosításokat is támogatni fogom. Weber kolléga. Nagyon röviden az ingyenesség kérdésével kapcsolatban. Már az imént szót kértem, úgyhogy rövid leszek. Dati asszonynal már beszéltem erről két hónappal ezelőtt. Teljesen egyetértek azzal, amit Glande úr mond a jelentésben, amikor is javasolja, hogy ingyenes legyen minden vállalat és minden állampolgár számára az EU-ban. Ahhoz, hogy a piac kialakulását így tudjuk támogatni, különösen a KKV-k tekintetében. Ezzel kapcsolatban elmondanék egy példát arra, hogy mi történt nemrég az Egyesült Államokban. Ott az ANSAT műhold most a hetedik eleménél jár, és ezen műholdak igen komoly archívummal rendelkeznek, hiszen már 40 éve létezik ez a műhold, és ezen műhold adataihoz fizetős, de nagyon a többi műholdhoz képest olcsó áron volt elérhető a szolgáltatása. Amíg fizetős volt ez a műhold, addig átlag 20 ezer vásárlás volt évente. 20 ezeren vásároltak adatot. Mióta ingyenes lett a szolgáltatás, azóta havonta 200 ezeren használják az adatot. Tehát ebből is láthatják, hogy hogyan tudjuk kialakítani és létrehozni ezt a piacot. Hogyha nem egyszerűen csak a piacot akarjuk létrehozni, nem ráadásul még az innovációt is akarjuk támogatni, akkor analóg eredményeket kell felmutatni. Az eddig nem létező gazdasági tevékenységet nekünk kell létrehozni és tömegesen kidolgozni, és utána tudjuk majd megnézni, hogy kik azok, akik ebből megélhetnek. Dank. Charles Nagyon köszönöm. Charles szeretne még röviden szólni. Igen, nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy még egyszer megadta a szót. Szeretném megköszönni Dati kolléganőnek azt, hogy kicsit így a finomságokról is szólt. Elfogadjuk a különbségtételt, a, egyrészt a teljes nyitott hozzáférés, másrészt pedig az ingyenes díjmentes hozzáférés között. Persze elfogadom, hogy ugye ez adatokhoz nyilvánvalóan biztosítani kell a hozzáférést. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem lenne bölcs dolog eleve kizárni azt a lehetőséget, hogy díja fizetésessé tegyük majd a rendszert, vagy valamilyen módon bevételi forrásként is működjön. A bizottság kíván ehhez hozzátenni valamit? Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Először is köszönjük a szakbizottságnak, hogy ilyen érdeklődést mutat a GMIS e szolgáltatásai iránt. Mm, ami az adatok folyamatosságát illeti, ez egy olyan elv, amire mi megpróbálunk hagyatkozni a GMIS e kidolgozásában. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen következményei lehetnek az adat folyamatosságnak. Egyrészt az űrinfrastruktúra folyamatosságára, valamint az adat felhasználási, tehát a szolgáltatási folyamatosságra is, így tudjuk stabilizálni a technikai kompetenciákat Európában, és ugyanakkor a finanszírozást is. Ezért akartam felhívni a figyelmüket erre a tényre, és hogy milyen fontos az október 28-ai bizottsági közlemény, amely az űrinfrastruktúra fenntarthatóságára és hosszú távú használatára koncentrál, és hogy milyen fontos ezzel kapcsolatban 2011-ig megfelelő döntéseket hozni ahhoz, hogy ezen programot professzionális módon tudjuk üzemeltetni, és hogy ennek milyen kihatásai lehetnek a jövőbeni tevékenységekre, amelyeket a lehető legalacsonyabb költséggel kell tudni kidolgozni és üzemeltetni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Dante úr, egy kiegészítést kíván tenni? Köszönöm szépen hozzászólásokat, a felvetéseket. Azt hiszem, minden bizonyjal érkeznek még módosító indítványok. Itt a kulcs szó e, ne legyen e, az adatrögzítés, e, az adatgyűjtésben párhuzamosság, megkezdőződés, ne csináljuk minden duplán, nem szabad a spanyol viasz sem újra és újra feltalálni. Ami a bizalmas kezelést illeti, világos, nem tudom, hogy a tagállamokban milyen rendszerek, szabályozás működik. Az én hazámban van egy szövetségi hivatal, ellenőrző hivatal, ahol az ilyen adatoknak a kivitelét az országból jóvá kell hagyattatni tehát biztonság szempontjából releváns dolgok, hogy amikor Irán adatoknak a kiadása Iránnak, hát ez esetleg engedélyköteles. A finanszírozás kérdésében remélem jól értettem hogy először ugye hozzuk létre a szolgáltatást, a piacot, legyenek vállalatok, létesüljenek ezen a piacon vállalatok, és aztán utána a távolabb jövőben beszélhetünk arról, hogy privatizálni akarjuk ezt a rendszert, és esetleg fizetőssé akarjuk-e tenni a hozzáférést. De ez most csak egy gondolat, tehát először egy piaci penetrációt akarunk létrehozni, és csak utána beszélhetünk majd a fizetősétételről. A viszonosság kérdéséről. Itt persze, hogyha más régió nekünk ingyen kínál feladatokat, akkor viszonosság alapján ezt nekünk is meg kell tenni feléjük, hiszen ez egy globális rendszer lenne, amiben így módon együttműködünk. Köszönöm a hozzászólásokat, gondolom még érkeznek módosító indítványok, én is fenntartom magamnak a jogok, hogy még két-három módosítót benyújtok és majd ha lejárt a határidő utána megint megvitatjuk a módosítókat. Még találkozom majd a Költségvetési Bizottság képviselőivel is, hiszen a bizottság által októberben mondott javaslatokat is meg kell beszélni. Köszönöm a december 10-e 12 óra a módosító indítványok benyújtásának határideje. Ezek után visszafelé menve a nyolcadik pontra térünk rá, ez pedig az Európai Kutatási Térség döntési struktúrájával kapcsolatos. Leon Serrano, alelnök urat üdvözlöm, aki ismertetni fogja ezt a jelentést velünk, megpróbálja ezt egy kicsit feszesen, tömören megtenni, és utána, hogyha kérdéseink vannak, akkor kérem a tisztelt képviselőtársaimat is, hogy lehetőleg rövid, tömör kérdéseket tegyenek fel. Érdeklődve, kíváncsian várjuk az ön előadását. Köszönöm, elnök úr! Kellemes délután kívánok! Nagy öröm, hogy itt lehetek, és megpróbálhatom összefoglalni ennek a jelentésnek a fő megállapításait, és utána remélem marad idő még a kérdéseikre is. Az európai gazdasági térséget akartuk kiértékelni, és a governance, az irányítás szempontjait vizsgáltuk az európai eh, kutatási térség létrehozásának a folyamatában. Ezt is megpróbáltuk megérteni, hogy hogyan jön létre tágabb kontextusban is az európai kutatási térség. Tehát nem csak a kutatásról beszélünk, hanem a tudáspolitikáról nem csak a kutatás fontos, az ERA, az, az Európai Kutatási Térség fontos eleme az oktatás és a kutatási háromszög, tehát a kutatás, oktatás és innováció. Itt a parlamentben mondanom sem kell, hogy elsősorban a 169. cikk alapján megtett kezdeményezésekre kell odafigyelni. Én most még a régi számozást használom, jó, most a Lisszaboni szerződéssel megváltoznak majd a cikkek számai. Hát az erre a kezdeményezések nagyon hasznosak, ugyanis a közösen együtt ki fogják egészíteni a már meglévő kezdeményezéseket, az egyre újak és újak. Az európai kutatási térségről szólva beszélünk közösségi szintű kezdeményezésekről, de beszélünk tagállami szintű kezdeményezésekről is. Emellett a Lisszaboni stratégia szélesebb körű, mint maga az Európai Gazdasági Térség koncepció, és ezen belül is néhány tagáll, kezdeményezés tagállamok tesznek, más kezdeményezések közösségi szintűek. Néhány ERA kezdeményezés megvalósítását ezért nem tekinthetjük úgy, hogy csak a közösségi intézmények valósítják meg, mert nagyon fontos a tagállamok részvétele is. Nem csak azért, mert több esetben társfinanszírozással valósulnak meg a programok, hiszen különböző tagállamok komoly kötelezettséget vállaltak bizonyos programokért megpróbáljuk azt is jobban megérteni, hogy milyen governance irányításra van szüksége a különböző kutatási kezdeményezések kapcsán. Meghatároztuk, hogy mik ezek a tényezők vagy dimenziók, amik befolyásolják azt a típusú irányítást, ami jelenleg működik. Hogyha összehasonlítjuk a különböző kutatási kezdeményezéseket, amelyek mostanáig megvalósultak, akkor azt látjuk, hogy vannak nagy különbségek annak függvényében, hogy hogyan állunk hozzá ezekhez a dimenziókhoz. Nagyon fontos a nyitottság abból a szempontból, hogy a rendelkezésre álló mechanizmussal különböző résztvevők érdekeinek tudjuk megfelelni, és majd későbbi szakaszban esetleg közös kezdeményezéseket tegyenek. A következő a transferencia, ami megint csak egy fontos dimenzió az egész governance rezsimben. Az átláthatóságra van szükség a e, rendelkezés megértésével kapcsolatban is. aztán a következő az érdekek kiegyensúlyozása, a kiegyensúlyozott képviselete az érintettek, a szereplők, a tagállamok és a többi résztvevők között, hiszen a kezdeményezés egész e, e, megvalósulása során erre az egyensúlyra szükség van. A következő hatékonyság és az eredményesség a, az erőforrások felhasználásával kapcsolatban. Ugyanis a célok is folyamatosan változhatnak, ezeket aktualizálni kell, ha nem is évente, azért legalábbis bizonyos időszakonként erre szükség van, ki hozzá kell igazítani a célokat az összes szereplő, az összes érintett érdekéhez. Következő szempont az, alk- az alkalmazó képesség, a korrekciós képesség, a rugalmasság, azaz az egész társadalomnak lehetővé kell tenni, hogy reagáljanak, hogy legyen visszajelzés a kezdeményezések megvalósítása, fejlesztése során. Az elszámoltathatóság is nagyon fontos, és az időzítés a döntéshozatalban, hiszen szinkronizálni kell a különböző kezdeményezéseket, és ugye tekintetek kell lenni arra, hogy több tagállam vesz részt a programokban van, amikor a probléma éppen az ilyen szinkronizáció hiánya volt, több kezdeményezés kapcsán ezt figyelmen kívül hagytuk, és ez problémát okozott. A nemzetközi esítés az utolsó fontos szempont, hiszen harmadik országok, EU-n kívüli országok is részt vehetnek egyik-másik konkrét kezdeményezésben. A célok az európai kutatási térség fő célja az, hogy ez nyitott térség legyen, nyitott az egész világ felé, és az, hogy megnyissuk az erát a világ felé, az is a governance, az egész irányítási rendszer része. Most mindenek alapján a következő percekben megpróbálok összefoglalni néhány általános ajánlást. Először is ne felejtsük el, hogy az ERA egy folyamatosan fejlődő, változó folyamat, és a kutatás és fejlesztés politika változásai e, tagállami és közösségi szinten fontos politikai mozgatórugót jelentenek. A tagállamokban is fejlődnek a politikák. A második dolog, e, van egy e, kvázi stabil forgatókönyv, amelynek az alapján egy komplexebb, gazdagabb és kevésbé merev forgatókönyv felé kell elmozdulni majd. Most ennek kapcsán megpróbáljuk aktualizálni, új utakat, módokat kitalálni arra, hogy a különböző kezdeményezések, erre a kezdeményezések kapcsán esetleg más és más típusú irányítás valósuljon meg. Figyelme kell venni, hogy magasak a tranzakciós költségek valamilyen új erre eszköz megvalósításával kapcsolatban. Tehát, hogyha a különböző szereplők vesznek részt ebben, az a költségeket növeli, ezért ezeket a költségeket meg kell próbálnunk csökkenteni. Egyre több kezdeményezésre van szükség, ahol nagyobb a koordináció. Az ERA konstrukció véleményünk szerint problematikus, több problémát meg kell ordani a kezdeményezések működtetésével, irányításával kapcsolatban, mert sok a csúszás, a késedelem több kezdeményezés megvalósulásakor. Jelen pillanatban, hogyha elemezzük a különböző erre a kezdeményezéseket, az irányítás kapcsán a rugalmasságot neveztük meg prioritásként, hogyha valamilyen új kezdeményezést akarunk útjára indítani. Ez nagyon fontos, ugyanis a rugalmasságnak az lehet az eredménye, hogy nagyon sok lesz az eltérés, a különbség a governance kapcsolatos megközelítésekben. És lehet, hogy ha új kezdeményezések bukkannak fel, még nagyobbak lesznek a különbségek, és éppen ezért ugyanígy különböző megközelítésre van szükség a kezdeményezések működtetésében. Ugyan a részvevő kör is nagyon sokszínű, a legkülönbözőbb kezdeményezésekben sokféle szereplő vesz részt, és az ő részvételi sémájuk is más és más, és eltérő a különböző erre a kezdeményezésekben. Ezért nagyon nehéz közös struktúrát kitalálni valamennyi számára. És végül nagyon fontos, a nemzeti eljárásokat az európai kontextushoz kell igazítani, eh, mert eh, és több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy ezek hatékonyak legyenek. Minél gyorsabban történik ez a hozzáigazítás, eh, a tagállamok nemzeti programjának az európai kontextusba való illesztése, annál inkább látni fogjuk, hogy eltérők az ERA kezdeményezések a tagállamokban, sőt a különböző egy ugyanazon kezdeményezésen belül is a szereplők részvétele eltérő. Ajánlásokat dolgoztunk ki, amelyek hasznosak lehetnek abból a szempontból, hogy felgyorsítsuk az európai kutatási térség létrehozását. Tagállamok és a közösségi intézmények működését ezt talán segíti. Ezeket próbálom most összefoglalni, miket tartunk a legfontosabbnak, mik az ajánlásaink. Az első ajánlás az, hogy gyorsítsuk fel a jogalkotási munkát a tagállamok hozzájárulása szempontjából. A nyitott nemzeti kutatási programok kapcsán figyelembe kell venni a nem nemzeti, nem tagállami kutatókat, vagy, vagy kutatók, vagy intézetek részvételét is. Meg kell könnyíteni azt, hogy az erőforrásokat úgynevezett közös virtuális, vagy nem virtuális fazekakban hozzuk össze, és ezekből, ezekből lehessen finanszírozni az erre a kezdeményezéseket. Azután szeretnénk megkönnyíteni a nemzeti tisztviselők, köztisztviselők mobilitását. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a múltban is már sokat tettek, ezért másút nem történt semmi, tehát a jövőben valami homogénabb rendszert szeretnénk létrehozni. Tehát meghatározott illetve nem határozott időszakra eh, kell gondoskodni arról, hogy nagyobb legyen a mobilitás eh, a kutatóintézetek eh, dolgozói, munkatársai között. Most még nagyon töredezett az európai kutatási struktúra. Megpróbáljuk jobban megérteni a kezdeményezéseket, és ehhez tudni kell azt, hogy hasznos lehet az, hogyha elemezzük azt a lehetőséget, hogy milyen tudással kapcsolatos politikák működnek, a felsőoktatás, a kutatás, az innováció együttessében kell gondolkoznunk, és jó lenne létrehozni egy tanácsadó testületet, ami egy globális véleménnyel rendelkezne az összes kérdésről, és viszonylag permanens, állandó struktúrával rendelkezne, E fórumot biztosítva az Európai Parlament, a szakbizottságok, a tanács keretében lefolytatott viták számára. És így a, ezek a belső struktúrák is folyamatosan fejlődhetnének, és a tudáspolitikába ágyazva tudnák akkor a maitól eltérő módon értékelni az európai gazdasági térséggel kapcsolatos politikákat. A következő ajánlásunk azzal függ össze, hogy megpróbáljuk vonzóbbá tenni a kezdeményezéseket, és így megkönnyíteni azt, hogy többen vegyenek részt ezekben. Egy non-profit vagy karitatív jellegű Európáin kívüli szervezeteknek jelenleg nagyon nehéz részt venni, és számukra a jövőben fontosabb szerepet kellene biztosítani az erre a kezdeményezésekben hogyha elemezzük azt, hogy milyen típusú finanszírozást kaphatnak a résztvevők, nézzük meg, hogy a keretprogramokban, ugye mi az az, az alapszabály, ott mindig attól függ, hogy más a finanszírozási módja a kutatási keresprogramokban, mint az Európai Kutatási Térség kezdeményezések kapcsán de végül is eh, a nemzeti forrásokból, nemzeti finanszírozással kell minden esetben kiegészíteni a közösségi finanszírozást. És végezetül közös szabályokat kell létrehozni, és figyelembe kell venni azt is, eh, hogy itt nem nulláról indulunk, amikor egy új era eh, végrehajtási folyamatról beszélünk nem európai partner szervezetek bevonásáról is szólnunk kell. Erre szükség van, hogyha meg akarjunk könnyíteni azt, hogy megnyissuk az erre kezdeményezéseket a világ többi része számára, és nem európai szervezetek számára is biztosítani kell a részvétel lehetőségét európai, illetve nem európai intézmények egyaránt vennének részt a globális era kezdeményezésekben bizonyos általános szabályok mentén. Meg kell találnunk ezeket a globális kezdeményezéseket, tehát ahol Európa, Európán kívüli szervezetekkel együtt valósítaná meg a programokat. Van egy további ajánlásunk, a 169. és a 171-es kezdeményezés számára. Szeretném kihangsúlyozni, hogy át kell gondolni, felül kell vizsgálni ezeket az új kezdeményezéseket ebből a szempontból is, mert szükséges, hogy felgyorsuljon az ilyen típusú javaslatoknak a prezentálása és jóváhagyása, és aktívabb részvételre van szükség az összes szereplő részéről. Egy olyan mechanizmusra van szükség, amely figyelembe tudná venni azt is, hogy milyen típusú kezdeményezést próbálunk megvalósítani, és a, mely a tanács számára lehetővé teszi azt, hogy megvitathassák. Ugye jelenleg nagyon fontos a szerepe a tanácsnak, hiszen onnan indulnak ki, vagy ők vigyék, viszik előre ezeket a kezdeményezéseket. Strukturális változásokra is szükség van, és nagyon hosszú távon kell gondolkoznunk ezekkel a kezdeményezésekkel kapcsolatban. 7-8-10 évre szólnak ezek. És nyilvánvaló, hogy ebben a hosszú időszakban nagyon sok minden történhet, és éppen ezért szükség van arra, hogy elég rugalmasság legyen a governance eh, rendszerben, a program irányításban, hogy alkalmazkodni eh, tudjunk a változásokhoz és ha szükséges, eltérő kötelezettségvállalási szinteket kell meghatározni a szereplők számára. Azután itt van a jelentés kérdése. Ez egy olyan mechanizmust igényel, ami a forrásokhoz való hozzáférést kérdését szabályozza, mert eltérő típusú résztvevőkről, szereplő van szó, akik más módon férnek hozzá a forrásokhoz, különböző szervezetek, néhány szervezet nehezebben fér hozzá a forrásokhoz, és ezért biztosítani kell azt, hogy mindenki elfogadja ezeket a szabályokat, és azonos módon jusson hozzá a forrásokhoz. Konkrét ajánlásokat dolgoztunk ki a keretprogramok, például az ERANET vonatkozásában is. A jelentésben ezekről is szó van. Nem azért, mert spórolni akarunk ezekkel a kezdeményezésekkel, hanem azért, mert néhány esetben ez egy átmeneti folyamat lesz az új ERA a kezdeményezések felé vezető úton és az Eranetnek a jövőben ilyen átmeneti szerepe van, de ezt transzparensebbé kell tenni, hogy világosak legyenek a feltételek, hogy egy ilyen Eranet kezdeményezés sikere mikor eredményezheti például valamelyik 169-es kezdeményezés sikerét. Ezeket nagyon alaposan meg kell fontolnunk. És ezután, most nem akarok részletekre kitérni, a 169 és a 161-es cikkre vonatkozóan nagyon sok kezdeményezést említhetnék. Ebben a két esetben a legfontosabb üzenet az, hogy valószínűleg azt fogjuk ajánlani, hogy el kell gondolkozni közös governance szabályokról. Ennek két indoka is van. Egyrészt ugye közös szabályokkal egyensúlyt tudunk teremteni a közös szabályok, illetve a szükséges rugalmasság között, hiszen néhány kezemész esetében szükséges a rugalmasság. A közös szabályok esetén a jóváhagyás is azonosan történik, és nagyon fontos, hogyha a résztvevők az egyik ellenet kezdeményezésből áttérnek egy másikra, akkor ugyanazokat a szabályokat találják, ugyanazok a szabályok, ugyanazok a, az üzenetek vonatkozzanak a 169 és 171 cikk alapján indított kezdeményezésekre. És végül a jelentés foglalkozik néhány eh, konkrétummal is, a eh, GIT-kkal, a közös eh, technológiai kezdeményezésekkel kapcsolatban. Így például gondolunk egy olyan mechanizmusra, amelyben a KKV-k részvételét tudnánk megkönnyíteni, hasonló feltételek mellett, mint amelyek azokra a mechanizmusokra vonatkoznak, amelyek a keretprogramokban teszik lehetővé a KKV-k részvételét. Nem, tehát ne csak a keretprogramba vehessenek részt könnyített feltételekkel a KKV, gondoljuk mi, hanem az ERA kezdeményezésekben is. A kutatási infrastruktúrával kapcsolatban pedig az Európai kutatási konzorcium létrehozása lehet az az alap, aminek az alapján elindíthatjuk az új kutatási infrastruktúra kiépítését. Nagyon fontos tehát olyan mechanizmusokat is létrehoznunk, amelyekkel a nemzeti kutatási infrastruktúrát európaizálhatjuk, hogyha ezt a kifejezést használhatom. Hiszen ezek a nemzeti infrastruktúrák végül is majd az európai szintű nagy kutatási infrastruktúra részét fogják jelenteni. És ugyanezt történhet más olyan elemekkel is, amelyek segítik azt, hogy a missziójukat, a feladatokat jobban betöltsék ezek az infrastruktúrák, gondoljuk az ökoszisztémákra. Itt is fontos képzést biztosítani a kutatók számára az egész folyamaton kívül is, tehát ne nem csak az új kutatási infrastruktúra létesítéséről van szó, hanem a tudásról, az oktatásról és az egész holisztikus megközelítésben kell gondolkoznunk, amelynek minden eleme egyaránt fontos. És végül figyelembe vettünk más típusú ERA kezdeményezéseket is, például az európai uh, technológiai, innovációs és technológiai intézet, vagy a kikek, ez, ezeknek a a jövő indulása után az innováció szempontjából fontos szerepet játszhatnak ezek a kezdeményezések is. Azután a, kutat, a tudás politika Európában azt kell, hogy eredményezni, hogy a felsőfokú, kutatá, felsőfokú képzés, oktatás, a kutatás, az innováció hármas egységében történjenek ezek a tevékenységek. És azt hiszem, elnök úr, itt be is fejezném az előadásomat. Megpróbáltam összefoglalni még a legfontosabb megjegyzéseinket. Véleményünk szerint egy megfelelő hatékony irányítása az európai kutatási térségnek az európai kutatási politika sikerét fogja eredményezni. A közös szabályok meghatározása különösen vonzó lesz abban a szempontból, hogy meg lehet gyorsítani és meg lehet könnyíteni az erre a kezdeményezések megvalósulását, nagyon hasznos lehet, hogyha elemezzük azt, hogy milyen közös szabályok vannak, amelyek vonatkoznak vagy mindegyikre, vagy csak néhány típusú kezdeményezésre, mert a 169-esre, vagy 171-esre. Azután eh, nézzünk, gondolunk erre a jövőbeni kihívásokra, a PPP-k, köz és a magánszféra partnerségei más eh, jellegű kezdeményezést eh, jelentenek, és talán az erre a kategóriára vonatkozó legmegfelelőbb governance rendszert is meg kell majd még vitatnunk, még ezek a viták folynak. Ugye a a legfontosabb elem a jövő szempontjából pedig az, hogy kormányközi megállapodások jöjjenek létre, és így tudjuk az EU, EU-t az egész világ közösség számára láthatóbbá tenni gyorsabban és könnyebb módon az ERA kezdeményezések segítségével. Nagyon köszönöm, elnök úr! Köszönöm. Köszönöm szépen, professzor úr, az előadást, a jelentést, és majd még egy teljes nyugalomban is majd el tudjuk majd olvasni. Érkezett három hozzászólási igény is, hogyha most nem látok több jelentkezést, akkor lezárom ezzel a hozzászólók listáját, és e, Kalasz úr kíván hozzászólni. Köszönöm, elnök úr és szeretném megköszönni az előadónak is, hogy ilyen kiváló munkát állított össze. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagyra értékelem, hogy a KF és a technológia témái ismét napirendre kerülnek a szakbizottságunkban. Köszönöm az elnök úrnak is, hogy ezt lehetővé teszi. Ez a mostani jelentés a Lisszaboni stratégia céljainak elérésében mutatkozó nehézségeket, min, mennyiségi célkitűzések nehézségeit mutatja be. Azt gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott megközelítése a kutatási innovációs kérdéseknek. Ugyanakkor tudván, hogy mennyire összetettek a kezdeményezések az ERA területén, nagyon sok szervezet, testület és keret létezik ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy állandóan csak egyre bonyolultabbá tesszük a rendszert és a kutatás finanszírozását. És természetesen ez káros hatással van a hatékonyságra. Attól tartok, hogy a most már inkább a finanszírozással kísérletezünk, nem pedig a kutatás és fejlesztés területén kísérletezünk. Nem maguk a kutatók azok, hanem a politika végrehajtói nemzeti és európai szinten, akik döntenek. Vannak példáink arra, hogy mik a bevált gyakorlatok, vannak sikertörténeteink Európában és a világ többi részén is. Például a brit példát ne hagyjuk szem elől. Miután az egyetemek számára bevezették a kutatási értékelési kísérletet, Sainsbury és Kings urak kísérleteit. Ezen kísérletnek kiváló eredményei voltak, mind a tudományos eredmények területén, mind más területen, és a az elköltött pénz tekintetében is igen jelentős volumen gazdaságossági előrelépést sikerült elérni. A világon a 12 legjobb egyetemből 6 az Egyesült Királyságban található, és a 200 legjobbból 32 európai, ezen 32-ből pedig 16 Egyesült Királyságbeli egyetem. Ez is mutatja, hogy az ilyen kutatáspolitikának milyen sikerei lehetnek. Az itteni jelentés igen hasznos ajánlásokat tesz különböző intézkedésekre, amelyeket el tudnánk fogadni azért, hogy a kutatás ezen területét megerősíthessük. De nem tudom, hogy ez hosszú távon kielégítő lesz-e. Ha megnézzük a két anyagot, az egyik a parlamenti anyag, amely az adminisztrációs kérdésekre utal, a másik a bizottsági anyag, melynek a címe kutatás intenzívebb és integrált kutatási területek, amelyet 2008-ban 2009-ben publikált a bizottság. Itt igen fontos kérdések merülnek fel a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban, és válaszok arra, hogy mennyire sikerült előrelépni. Nagyon, hát közvetetten fogalmazzák meg ezt a szövegben, de valójában igen negatív az eredménye ezen erőfeszítéseknek. Például, hogyha megnézzük az európai egyetemek helyzetét, és összehasonlítjuk a kutatási eredményeiket a kérdésre adott válasz az, hogy nincsen elég publikáció az egyetemeknél. Van-e konzisztens egyetemi értékelési rendszer? Erre a válasz az, hogy nincsen ilyen. Nincsen megbízható rendszerünk az egyetemek értékelésére. Elnök úr, éppen ezért nagyon hálás lennék, hogyha a Lisszaboni stratégia és az általunk 2020-ig követendő szakpolitika egy külön tanulmány témáját képezni, a külvilágot összehasonlíthatnánk az európai helyzettel. Hogyha az Európai Unió a BRIC országokkal 2020-ra meg kell, hogy állja a versenyt, akkor szeretném tudni, hogy mi ezt hogyan akarjuk, milyen szakpolitikákkal elérni. Sajnálatos az is, hogy a Marimon és Cavallo jelentést nem sikerült ma napirendre tűzni, ugyanis ez most először felveti a legfontosabb kérdéseket. Ezen legfontosabb kérdések a kiválóság, Köszönöm szépen, Kavályó asszony. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a tanulmány szerzőinek. Általában egyetértek az ajánlásokkal. A már meglévő eszközöket felmérte, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy nyílt, integrált és versenyképes európai kutatási térséget hozzunk létre, ahhoz tovább kell lépnünk. És egészen új eszközöket kell használnunk. a kolléga által említett jelentést én magam és Ramon Marimon dolgozta ki. A tapasztalataink alapján én Portugáliában dolgoztam a kutatás területén, ő pedig Spanyolországban a kormányban, és ezért írtuk meg ezt a jelentést Potocsnik biztos úrnak, mert úgy gondoltuk, hogy a kutatási területen, konkrétan a biotechnológia és a nanotechnológia területén konkrét tapasztalataink voltak azzal kapcsolatban, milyen korlátok léteznek és milyen problémák. Úgy gondoljuk, hogy először is a bizalom kultúráját kell megerősíteni, ezen kívül egyértelműen el kell különíteni a kiválóságot és a víziót, a jövőképet, és egymást kiegészítő finanszírozást kell lehetővé tenni, mind a kapacitás kiépítés, mind az ösztöndíjak és az infrastruktúra tekintetében. És biztosítani kell, hogy a kiválóság finanszírozása így egymást kiegészítő módon folyik. Ahhoz, hogy európai szintű kiválósági finanszírozást tudjunk kialakítani, mi ehhez felmértük az Európai Kutatási Tanács lehetőségeit. Úgy gondoltuk, hogy ez jó kiindulási pont lenne egy európai programhoz, amelyen megerősítjük a kiválóságot Európában. Európa ö, tár a bizottság és a tagállamok és a régiók közösen finanszírozhatnák ezt, és így európai szinten lehetne utána értékelni a működését. Kezdetekben európai szinten történhet ez a felmérés, és utána a nemzeti és a regionális költségvetést a régióknál használnák fel, azért, hogy elkerüljük azt, hogy egy régiót a saját költségvetése finanszírozza, vagy egy más, kevésbé fejlett régió finanszírozza. De így legalább az értékelés az európai szintű lenne, és hogyha a rangsorban valaki első vagy második, az nem a régión belül lesz első vagy második, hanem európai szinten, és ezzel tudjuk valóban megerősíteni a kiválóság fejlődését, és hogyha a társak ellenében értékeljük egymást európai szinten, ezzel megerősítjük ezt a folyamatot. Tehát ez egy kiváló eszköz lenne, és sokkal kevésbé lenne bürokratikus, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a 169-es cikkel, amelynek ugyanezek voltak a céljai. Van egy másik megoldás is, le kell egyszerűsíteni a 169-es cikket, de azt gondolom, hogy ez a páneurópai ügynökség nagyon leerűz, leegyszerűsítve, és egy európai értékelési szint bevezetésével mindenképpen nagyon jó kiindulási pont lenne azért, hogy Európában a szétforgácsolódást megelőzzük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük ezt az előadást. Kollégáimhoz hasonlóan én is szeretném kiemelni, hogy sajnálatos módon a kutatási projektek igen komoly ö, bürokratikus terheket is felvetnek, és ezért nagyon sok vállalat nem akar részt venni ezekben a projektekben. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy kérdést is feltegyek. Mi az aránya azon projekteknek, amelyeknek utána konkrét eredményei is voltak valóban. A kutatás azt jelenti, hogy új ötletek merülnek fel, és nem mindig valóban végre is hajlott, hajtott a gyakorlati életben is megjelenő ötletek ezek. Azt gondolom, hogy ö, a, az alkalmazott kutatásra kellene nagyobb hangsúlyt fe, fektetni, Tudván azt, hogy nagyon sok pénzt küldenek, költenek kutatási projektekre, jó lenne, hogyha az alkalmazott kutatásra nagyobb hangsúlyt fektetnénk. Felmerülhet egy kérdés, az, hogy miért van az, hogy a projektek nagy része utána nem ö, talál gyakorlati alkalmazást. Nincsen kellő emberi forrás, nincsen kellő finanszírozás, nincsen lehetőség arra, hogy a gyakorlatba átvigyük a kutatás eredményeit. Lehet, hogy a kiinduló ötlet jó volt, de meg kell nézni, hogy milyen korlátai voltak annak, hogy valóban a gyakorlati életben is megvalósuljanak ezen kutatási projektek. Sajnos a kis és középvállalatok nagyon csekély részben vettek részt ezen kezdeményezésekben, közös kutatási kezdeményezésekben. Ezt azért mondom, mert a KKV-k nehezen találják meg a társfinanszírozási eszközöket. Például egy kis vagy középvállalat ahhoz, hogy a piacon megélhessen, a, lehet, a legjobb emberi forrásait kell, hogy felhasználja ezen projektekre, amelyek rövid távon előnyösek lehetnek a vállalat számára. Éppen ezért nem tudnak ezen kis és középvállalatok a hosszú távú projektekre megfelelő emberi forrásokat elkülöníteni. Ráadásul a bankrendszer sem kínál kellő garanciát ezen kutatási projektekre ki kellene dolgozni egy olyan mechanizmust, amely a bankok számára lehetővé teszi, hogy abban a pillanatban, amikor jóváhagynak európai szinten egy projektet, a finanszírozást tudják biztosítani. És még valami. Az EU-ban túl kevés a kiválósági központ vagy pólus. Azt hiszem, hogy a kutatás, az új ötletek és a kiválóság célkitűzése nagyobb szerepet kellene, hogy kapjon az európai kutatási térségben. Herr Professor Serrano, jetzt äh, haben Sie Gelegenheit, ein paar Fragen zu beantworten. Igen, akkor most lehetősége van arra professzor úrnak, hogy megválaszoljon néhány kérdést. Eh, supongo, podré contestar en español o prefiere eh, en inglés? No? Igen, akkor nem tudom, hogy angolul vagy mondhatom spanyolul. Először is szeretném megköszönni a megjegyzéseket, amelyeket hallottam. Ez legelső dolog, amit szeretnék megköszönni. Ez a beszámoló nyilvánvalóan nem tudja, nem tud hatástanulmánya lenni az összes európai projektnek. De néhány ilyen új kezdeményezés már a parlament előtt van, vannak, amelyek még nagyon fiatalok ezek közül, de Néhol nagyon nehéz őket már most értékelni, hiszen erre nincs is elegendő időnk jelen pillanatban, hiszen vannak köztük olyan projektek, amelyek csak most kerültek engedélyezésre, van amelyek kiírás alatt vannak, vagy megkezdésre kerültek, de még nem zárultak le. Tehát nehéz lenne egy hatás tanulmányt ezekről, ezekkel kapcsolatban illetve értékelést adni ezekkel kapcsolatban, de talán néhány területre hadd Az egyetemek problémája például azt gondolom, hogy az európai egyetemek modernizációs folyamata az európai kutatási térség egyik nagyon fontos területe, hiszen ez egy fontos terület Európa számára, és ezért bele kell, hogy vegyük ezt is az európai kutatási térség témaköreiben. Hiszen nem szabad, hogy csak a kutatásra utaljunk ilyen esetben, hanem annak érdekében, hogy globálisan tudjuk ezt alkalmazni, olyan eszközökre van szükségünk, amelyek megengedik azt, hogy institucionálisan tudjuk ezeket alkalmazni. Tehát, hogyha például egy a versenyt is figyelembe veszi, Európában azonban ezeknek az ö, intézményeknek a sajátosságait is figyelembe veszi. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt biztosítsuk, hiszen tulajdonképpen például ezekhez az intézményekhez nincsen, nem már rendelkezésünkre értékelési eszköz, hiszen itt nagyon különbözőek az értékelési kritériumok, ezeket egységesíteni kellene ehhez. Az értékelési mechanizmusokat tehát eh, ki kellene bővítenünk. Egy második szempont, ez a bürokráciára vonatkozik a projektek beindítása időpontjában. A bizottság nagy erőfeszítéseket tesz ez irányban. Valószínűleg az itt résztvevők most úgy gondolják, hogy ez azért még, itt még azért lennének potenciálok, de minden esetre már igyekszünk a keretprogram keretében ezeket már egyszerűsíteni. Azonban a probléma jelenleg még erőteljesebben jelentkezik, hiszen nemzetközi szinten kell először a finanszírozást megkapni, annak érdekében, hogy javaslatot lehessen tenni a nemzeti hatóságok felé, hogy a pótlólagos pénzekhez hozzá lehessen jutni. És ez esetről esetre különböző, tehát nincsenek egyszerű mechanizmusok arra, hogy ezeket az eljárásmódokat leegyszerűsítsük. Például, hogyha bizonyos grémiumok globális erőforrások fölött tudnának rendelkezni, ahogy erre már egyébként volt például más területeken, akkor ez a dolgot leegyszerűsíteni. A legutolsó hozzászóló a finanszírozás kérdését tette fel, alkalmazott kutatás, alapkutatás és egyéb más témakört. A 61-es cikk alapján ö, már azt mondhatjuk, hogy ezek már alkalmazott kutatási tevékenységek, amik itt folynak, hiszen már az ipari ágazatok igényeit már néhány projekt nagyon erőteljesen figyelembe veszi kutatások során. Tehát azt gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha ezt a megközelítést még más megközelítésekkel is ötvöznénk, amik talán egy kicsit szélső pozícióba szorultak. Tehát, hogyha a, a, ezt a programot más öt, a, ötletekkel és a tipi programmal is ötvöznénk, akkor még jóval ö, javítani tudnánk a kinyert értékét ennek, növelni, és ezzel elérnénk azt is, hogy szélesebb körben érnénk el az érintetteket, akik erre fel aktívabbá válhatnának. Egyébként az is elhangzott, hogy a KKV-kat támogatni kell, és én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos a keretprogramban való részvételi kritériumokat kell e, ennek megfelelően kialakítani, ez talán a KKV-k támogatásának legfontosabb része, tehát meg kell vizsgálni, hogy hol vannak olyan struktúrák, amelyekben a jövőben talán ez, ennek a megközelítésnek a keretében találnánk lehetőségeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm önnek, professzor úr, hogy itt eljött, hogy előadást tartott és megválaszolta a kérdéseinket. Akkor ezzel le is zárnám ezt a napi rendi pontunkat, és a 11-es napi rendi pontot hívom fel, Ez a késedelmes fizetésekről szóló irányelv átdolgozása, és a az illetékes jelentéstevő De Angelis kolléga, és akkor kérném, hogy adja elő itt ma, ma e, jut először itt lehetőség arra, hogy eszmecserét folytassunk ebben a témában. Átadom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és ahogy ön is említette, ez egy első eszmecsere ebben a témakörben, mégpedig egy olyan problémával kapcsolatban, amelyet sokan nagyon tragikusan élnek meg, főleg a gazdasági válság jelenlegi időszakában, mert mégpedig ez a késedelmes fizetések területe, ami nagyon is aktuális, problémás kérdést jelent, és ez a kérdésnek nagyon nagy a befolyása a mindennapi életére a vállalatoknak, főként itt nagy jelentőségű a KKV-k számára, és a gazdaság résztvevői és a közszféra közötti kapcsolatokra is nagy kihatással van. Ahogy önök is tudják, nagyon sok fizetés teljesítenek késedelmesen a szerződéses feltételekhez képest. A 2035-ös számú rendelet, aminek az volt a szerepe, hogy a késedelmes fizetéseket csökkentse arányban, nem érte el a célját, tehát még akár nyomatékosítanám ezt. Az történt, hogy ezzel nem sikerült megoldani a cél, célunkat. Már hét évvel vagyunk az életbe lépését követően, és még most is hatalmas nagy különbségek vannak az egyes tagállamok között, ami ezt a területet illeti, és nagyon különböző a kiindulási helyzet a tagállamok között. Görögországban 165 nap 53 nap Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban például a fizetési teljesítmény idő szaka. És ez a különbség, ez nagyon nagy mértékben fenyegeti a jól működő belső piacot. És a versenyképességét is negatívan tudja befolyásolni az európai cégeknek a közös gazdasági térségben. Az Európai Bizottság javaslata, ami egy teljes komplex intézkedési terv részét képezi, és a KKV-k szerepét, helyzetét kívánja erősíteni. Véleményem szerint előfeltételét kellene, hogy képezze annak, hogy ismét sikerüljön gazdasági fejlődést elérnünk, és a nemzetközi gazdasági krízis figyelembevételével az új munkahelyek megteremtésének. Tehát ennyit akartam elő, előre bocsátani, és akkor most röviden szeretnék az irányelvjavaslatról beszélni. A szöveg célkitűzése abban áll, hogy erőteljesebb elemeket iktassunk be a 2000-es 35-ös számú irányelvhez képest. Az újítások, főként a fizetési határidők fegyelmezete betartására irányulnának a mind a magán cégek közötti e, esetekben, mind pedig a magán és a közszféra között. 30 napos fizetési határidőt javasol, javasol ez az irányelvtervezet, és szeretném felvetni azt a kérdést, hogy a 30 nap az ugyan érvényes lenne, de egy nagyon-nagyon sok kivétel lenne ez alól, és azt gondolom, hogy ez a rengeteg kivétel, ez hatékonytalanná tudná tenni ezt az irányelvet, és azt a kockázatot is magában hordoz, hogy nem tartanák be a határidőket, és pedig véleményem szerint ez egy rendkívül fontos dolog lenne az irányelv keretében. És azt gondolom, hogy a kivételekhez tartozó területet le kellene szűkítenünk, hiszen ilyen excesszív fizetési határidők pontosan a kivételek miatt alakultak ki, és itt a, utána a behajtási költségek, különböző káros záradékok magyarázatára kerülne sor, ebből hiteleket eredményezne mindez, és a 2000-es irányelvből tehát át vehetnénk bizonyos bekezdéseket abban az esetben, hogy mi történik olyankor, amikor nem fizette ki a vásárló, a megrendelő azt a szolgáltatást vagy terméket, amit vásárolt. Tehát ennyi lett volna előjáróban. Köszönöm az árnyék jelentéstevőnek, köszönöm az érintett kollégáknak az együttműködésüket és a hatékony eszmecserét, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a javaslatok, és hozzájárulások az Európai Parlament 36-os cikkeje értelmében is érvényesülni fognak, és én most az irány szemszögéből szóltam, de az alkalmazás, a végrehajtás szemszögéből is meg kell majd ezeket vizsgálni, hiszen figyelembe kell venni, hogy a bio orvosi területen a legerőteljesebben érintett terület az az egyes tagállamokban, amely a közszféra részéről érinti a leginkább ennek az alkalmazási területét. És akár a vegyes tőkéjű cégek vonatkozásában is megemlíthetnénk ezt a területet, amely nagy haszonnal működik a társadalom szemszögéből, és akár magán cégek közötti kereskedelmi tranzakciókra is kivetíthetjük ezeket a pontokat. Ami szintén nagyon fontos, az az, hogy a kivételeket mi alapján szabjuk meg, illetve hogy milyen költségek keletkeznek a, ezeknek a pénzeknek a behajtásakor, és éppen ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen kamatok keletkezzenek, hogyha ezek a pénzek nem kerülnek kifizetésre. Tehát ezek csak gondolatfelvetések voltak az eszmecsere érdekében, és véleményem szerint szükséges az is, hogy ne engedjük, hogy eltorzítsák ezek a dolgok a piacot, és éppen ezért nagyon fontos, hogy helyes és rendes piaci viselkedés alakuljon ki ezen a téren. Nagyon fontos a bizottság részéről is, és a tagállamok részétel részéről, hogy megvitassuk ezt a kérdést, hiszen a népgazdaságokat nagyon nagy mértékben negatívan befolyásolta befolyásolták ezek a késedelmes fizetések. Ami az időtervünket illeti, ez úgy néz ki, hogy van néhány olyan pont, amit már most előirányoztunk az elnökség részéről, és én már ma örülnék neki, hogyha önök javaslatokat, utalásokat tennének ezzel kapcsolatban, és akár még a következő hetek során is ezeket a javaslataikat, ötleteiket elmondhatják az irodánkban a hozzáállásukat ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen a gazdaság, vagy Európa gazdasága szempontjából ez egy nagyon nagy jelentőségű kérdés. Köszönöm szépen, Róde úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentés tevő úrnak is eh, az elmondottakat és magát a jelentést. Néhány évvel túl későn született meg a jelentés, de hát jobb későn, mint soha. Alapvetően támogatni tudom a javaslatot. Mindazonáltal szeretném ezt kiegészíteni azzal, hogy az ötödik cikk negyedik bekezdésében ez a 60 napos határidő a közintézmények számára talán in, nem indokolható, ezért szerintem itt egy kicsit túl laza javaslat. Világosra kellene tenni a javaslatban azt is, hogy 30 nap kell, hogy legyen a kiinduló pont és ez a 60 napos határidő, ez csak kivételes esetekben lehet ilyen hosszú. Tehát itt is szerintem túl kevéssé precíz a javaslat. Meg kellene követelni talán a hatóságoktól, hogy a késedelmi kamatokat késedelmes fizetés esetén hozzák nyilvánosságra és jogszabályokban kell szabályozni a B2B ügyleteket, tehát nem csak a vállalatok és a közhivatalok, hanem a váltok egymás közi tranzakciójára is gondolni kell. A magángazdaságban nyilván a kötelmi jogra kell hagyni az, ezeket a kérdéseket. De hogyha bizonyítékok vannak arra, hogy nagy vállalatok kihasználják az erőfölényüket kis, közepes vállalatokkal szemben, akkor beszélhetünk arról, hogy megteremtsük-e a jogi kereteket a B2B ágazat számára is, tehát a vállalatok egymás közi tranzakciói számára is. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, alelnök úr, mondja az elnök nem német a kollega, hanem Dániából érkezett, de kiválóan beszélt németül. Következő leszóló Benson kollega. Köszönöm, elnök úr. A helyzet szerintem a következő. A késedelmes fizetések sok problémát jelentenek kis középvállalatok számára, túl későn fizetik meg az általuk leszállított árukat, vagy a nyújtott szolgáltatásokat egyre nő a KKV-k száma, és ezért ez a késedelmes fizetés problémája döntő a szempontból is, hogy a kisváltók túlélik ki -e a válságot. A belső piacon rontja a versenyképességet is, hogyha túl sok az ilyen késedelmes fizetés. A gazdasági szereplők számára valamilyen eszköz kellene létrehozni, talán önkéntes alapon, aminek az alapján behajtathatják a követeléseiket. A kérdés az, hogy mennyi értéke van az önkéntes rendelkezéseknek. Tehát, hogyha nem tesszük kötelezővé azt világos keretek között, hogy mit kell, mennyit kell fizetni a késedelmes fizetés esetén. Szeretnék néhány konkrét megjegyzést is tenni. Az első cikk második bekezdésében a tagállamok számára teremtünk egy lehetőséget, hogy az 5 euró alatti kamatokról mondjanak le. Azután, ami a behajtási költségekkel kapcsolatban áll, szerepel itt, az valóban jó, az, ez egy értelmes követelés. Viszont a közintézményekkel kapcsolatban szerintem határozottabb fellépésre lenne szükség, ugyanis vannak mondjuk közszolgáltató vállalatok is, amelyek a mi országainkban nagyon nagy vállalatként működnek, fontos piaci szereplők, ezért ellenük nagyon határozottan, keményen kellene fellépni ezen a területen. És véleményem szerint az itt említett 30 nap, ezért küzdenünk kellene, hogyha ebből a 30 napból 60 nap lenne, hát ez már tényleg a maximum, a felső határ ezen a területen. És konkrétabbé kell tenni, hogy mit értünk összcégen. nagyon sok különböző konstrukció van, áll, félig állami vállalat, vagy kommunális, vagy önkormányzati vállalat. Hogyha most arról beszélünk, hogy a számlaösszeg 5%-át kell ilyen késedelem esetén megfizetni a behajtási költségek megtérítése érdekében, akkor ezt az 5%-ot attól kellene függővé tenni, hogy az esedékes összeget mikor vagy mennyi késedelem után fizették meg. Szigorítani kellene talán a szerződéses talán a szerződéses kötelezettségekben kellene pontosabban megfogalmazni ezeket a kérdéseket. A B2B tranzakciók esetén persze a szerződéses szabadság az alap, de a KKV-k fizessék meg az árát annak, hogyha késedelmesek a fizetések. Azt hiszem, a nagy vállalatok számára kellene mindenképpen olyan feltételeket teremteni, hogy ne tartassák nyomás alatt a kicsiket. Köszönöm, Rubik kollega. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, pontosan a gazdasági pénzügyi válság közepette mindenképpen prioritás ez a kérdés. A vállalat gyártók nagy nyomás alatt vannak a költségek tekintetében, nincs elég kereslet a termékeikre, romlik a bonitásuk, és hát a bonitással együtt gondolok természetesen a likviditásra is, ez ugyanolyan fontos. Ezért különösen lényeges, hogy állami megbízások esetén, vagy államhoz közel álló cégek, vállalatok esetén példamutatóan viselkedjenek ezek a vállalatok, és itt a maximum 30 nap kell, hogy legyen. A Bázel 2-ben is ennek az ellentetje, a pandantja megvan, az anticiklikusság, hogyha túl késői a fizetés, és talán best practice és benchmark modelleket is Európában bevezethetnénk, annak érdekében, hogy lássuk, kik azok, akik példaszerűen viselkednek. És akkor azt is látnánk, hogy ha eh, hol eh, kellene, hogy a bankok nagyvonalúban járjanak el a hitelezés során, hogyha csökken a cégek likviditása és bonitása. Azt hiszem, hogy válság idején pontosan az érintettek miatt az érintetteknek eh, nagyon gyorsan és hatékonyan kellene segíteni, és az európai intézmények eh, fellépésére is szükség van ahol én erről már beszéltünk, ne, ezeknek az intézményeknek különösen példaszmutatónak kellene lenniük, hiszen láttuk az előző rend kapcsán is, hogyha a kutatási célú pénzek túl későn érkeznek, közben akár csődbe mehetnek a cégek. Úgyhogy legalább a saját intézményeink mutassanak példát mindenek előtt. Tolja a lelnök asszony. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon rövid leszek, csatlakozom ahhoz, amit De Angelis eh, kollega elmondott, nagyon pontos volt, és a legfontosabb eh, elemeket megemlítette, hol kell tovább lépnünk, erre rávilágított. A jelentés kapcsán pontosan meg kell határoznunk, hogy az irányelvek mik legyenek a végrehajtási rendelkezései, meg kell határozni a legfontosabb elemeket. A következőt szeretném csak hozzátenni ehhez, hogy még egyszer aláhúzzam ennek a szövegnek az egész jogszabálynak a jelentőségét. Itt tulajdonképpen és alapvetően konkrét kötelezettségekről van szó, azzal összefüggésben, hogy hogyan lehetne a közösségi intézmények kötelezettségeinek megfelelően megfelelni. De ígéreteket tettünk a polgároknak, például az ÁFA területén is, hogy törőtének majd új e, rendelkezések, és most várják tőlünk a konkrét eredményeket. Itt most ez mond egy példa arra, hogy a e, konkrét megvalósítás területén most végre tudnánk tenni valamit. Ezt most valóban jól kell megvalósítani a kellő szigorúsággal. Köszönöm szépen, Balcó kollega. mikrofonba legyen kedves. Bizottság, ha végignézem ennek a hétnek a napi rendjét, és elképzelem, hogy egy lakossági fórumon számot kéne adni arról, hogy ebben a bizottságban mivel foglalkozunk, akkor biztos, hogy ezt a jelenleg megbeszélt napirendet helyezném előtérben. Mert fontos ugyan, hogy milyen eszközöket találunk a tudás háromszög kiegyensúlyozott működtetésére és erről elméleti szinten magas tanulmányok születnek valóban helyes de ez a bizottság a költségvetéshez fűzött javaslatában véleményében kiemelten foglalkozott azzal hogy a munkahelyek többségét adó kis és középvállalkozásoknak a stabilizálása érdekében milyen intézkedéseket kell tenni és nyilván fontos hogy a kutatási területen is a kis és középvállalkozások a megfelelő feltételeket megkapják de nincs ennél fontosabb mint amiről most beszélünk hiszen ezek a késedelmes fizetések önhibájukon kvül kis és középvállalkozásoknak a sokaságát vitték csődbe. tehát csak azt akarom megerősteni és bzom benne hogy a szerény részvételi arányunk nem azt jelenti hogy ebben a kérdésben ez a bizottság ne akarna egy világos határozott olyan irányelvet végigvinni amire majd azt mondhatjuk hogy igen tettünk valamit a kis és középvállalkozásoknak az érdekében. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A bizottság kíván -e szólni? Köszönöm, elnök úr. A bizottság rendkívül örül annak, hogy a jelentéstevő és a szakbizottság tagjai részéről is azt hallja, hogy támogatják ezt a kezdeményezést. Valóban ez egy központi kezdeményezés a vállalatok és konkrétabban a KKV-k szempontjából és ezt valóban helyesen be is jelentették a Smallby belül, de konkrétabban ami a 30 napos fizetési határidő bevezetését illeti, ez az Európai Gazdaságélénkítési Terv részét is képezi. Tehát örülünk annak, hogy támogatják ezt a kezdeményezést, és feljegyeztük a kérdéseiket is, amelyek a hatályra vonatkoztak. Valóban ezen el lehet gondolkozni, és azon, hogy mit mondtak arról, hogy mi a jelentősége a harmonizációnak az állami vállalatok szempontjából is valóban ezen el kell gondolkoznunk az önök segítségével. Voltak általánosabb jellegű kérdések is. Arra vonatkozóan, hogy milyen szerepet szánunk a szerződési szabadságoknak. Az irányelvünkben a szerződése szabadságban némileg valamilyen űrt akarunk létrehozni, hiszen a kereskedelmi ügyletek a vállalatok és az állami hatóságok között ez egy olyan terület, amelyről úgy gondoljuk, hogy ez a legrosszabb, ami a késedelmes kifizetéseket illeti, és azt gondolom, hogy tömegesen vannak olyan helyzetek, ahol a vállalatok nincsenek egyensúlyban az állami hatóságokhoz képest. Tehát a szerződéses szabadság elvét itt nem kellene alkalmazni, hanem a 30 napos határidőt kellene alkalmazni. Viszont ami a vállalatok közötti ügyleteket illeti, ott úgy gondoljuk, hogy jobb, hogyha a szerződéses szabadság elvét követjük, de nem korlátok nélkül, hiszen az irányelv azt javasolja, hogy erősítsük meg jelentősen a garanciákat, amelyeket a visszaélés esetén, a szerződéses szabadsággal való visszaélés esetén a hatos cikk alapján lehetővé tennék. Tehát a célunk az az, hogy megpróbáljuk megoldani valamilyen szinten a problémát, a késedelmes fizetések problémáját. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy ez egy olyan irányelv, amely az összes problémát nem fogja tudni megoldani. Még további lépésekre is szükség van ahhoz, hogy felszámoljuk ezt a problémát. Olyan eszközökre, amelyek a jogszabályalkotás hatáján kívül találhatóak, de szívesen megvizsgáljuk, hogy milyen egyéb eszközökre lenne még szükség. Mi konkrétabban arra gondoltunk, hogy javítani kell a KKV-k jogainak az ismeretét különböző tájékoztatási kampányok során, de szívesen elgondolkozunk más eszközökön is, nem jogszabályalkotási eszközökön is. És még egyszer elmondanám, hogy az önök rendelkezésére állunk, a jelentéstevő rendelkezésére is nagyon szívesen állunk, azért, hogy elgondolkozzunk a felvetett kérdéseken, és biztos, hogy mindenképpen ezekre választ kell találnunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, és ezzel lezárom az eszmecserét. Angelis kolléga már utalt arra, hogy január végén, 27-én még a az állásfoglalást meg fogjuk kapni a jelentéstervezettel kapcsolatban. Mindenkit szívből biztatunk arra, hogy tegye meg a hozzászólásait. Ezzel ezt letárgyaltuk, és akkor gyakorlatilag 5 perc múlva kell befejeznünk az ülést, de Tikau kollégának adunk lehetőséget arra, hogy három és fél percben a saját, hozzász, saját jelentésével kapcsolatban megoszta velünk gondolatait. Köszönöm, elnök úr! Azzal kezdeném, hogy megköszönöm minden kollégának, az árnyékjelentéstevőnek is, és az Európai Bizottságnak, a svéd elnökségnek is a tárgyalásokat és a tárgyalások sikerét a négy trilógus ülés során, ami az, energió, az épületek energiahatékonysági irányelvét illeti. Ezt az előadást azért szerettem volna megtartani, hogy megnyerjem az önök támogatását a tanácssal történt tárgyalások során. Sikerült megállapodásra jutni, kiváló ez a megállapodás. sikerült a pénzügyi instrumentumok előrejelzésével kapcsolatban nem egészen a parlamenti változatban, de megállapodásra jutni. A bizottság 2011-ig megnézi, hogy milyen már meglévő alapok léteznek, és használ, hogyan használják ezeket, és hogy szükség van-e ezek kiigazítására. 2020-tól minden épületben kötelezővé teszik, hogy azok megfeleljenek a nulla energiafelhasználás igényének az új épületekkel kapcsolatban igaz ez. Az összes új épületnek meg kell felelnie bizonyos minimális energiahatékonysági elvárásnak. 2017-ben fogják felülvizsgálni ezt az irányelvet, és a tagállamok nemzeti terveket is elfogadhatnak és a már meglévő épületekre is elfogadhatnak célkitűzéseket, azért, hogy nulla energia felhasználása legyen az épületeknek. Ezen kívül van egy előrejelzés a szakértők képzésével kapcsolatban is, és az energiahatékonysági bizonyítványjal, tanúsítványjal kapcsolatban is. Ezzel kapcsolatban a megújuló energiák felhasználását irányozzuk elő, és azt, hogy megkönnyítsük a passzív épületek kidolgozását, csökkentsünk az administratív terheken, és elmélyül tanulmány fog készíteni a bizottság ezen épületekről ami az intelligens elektronikus mérőeszközöket illeti, kölcsönös elismerés a cél. Nincsen közös metodológia, de van egy közös keret, ami egy új mellékletben került meghatározásra. Ezen kívül egyértelmű eljárásokat határoztunk meg, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az optimális költségét meghatározni az épületek legjobb energiateljesítményének ha egy tagállam ha egy tagállamban a 15 százalékos határnál magasabb az épületek energiafelhasználási aránya, akkor kiigazító rendelkezéseket kell bevezetnie. Remélem, hogy ezen eszköz hozzájárul ahhoz, hogy hatékony legyen a gazdaságunk. Még vannak nyitott kérdések a komitológia tekintetében, ugyanis ezen új szabály az összes új dokumentumra igaz, amelyről jelenleg a parlament és a tanács vitázik, hiszen tegnap óta hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Jó, még akkor két hozzászólás, de nagyon megköszönöm, ha tényleg nagyon rövidek lennének. Hol asszony? Mert ezutánra meghívtuk a koordinátorokat. Köszönöm, nagyon rövid leszek, csak szeretném megköszönni Tikau asszonynak, hogy ilyen nagyon átfogó módon együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel, és sokszor konzultált. És nagy tisztelettel adózom az eltökéltségének, amikor azt gondoltuk, hogy most már nem lesz lehetőség arra, hogy megszülessen a megállapodás a svéd elnökség alatt. Nos, a raportőre jelentéstevő tovább dolgozott ezen, próbálkozott, és végül is sikert aratott, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon nagy elismerést érdemel és remélem, hogy a szakbizottság teljes támogatását is természetesen megérdemli az eredményért, a megállapodásért. Köszönöm szépen, Thomas kollega. Én is szeretnék elismeréssel adózni Adriánának. Én is köszönöm kiváló munkáját, jelentéstevőként, kiválóan dolgozott. Fionának is köszönöm a munkatársaknak, a titkárság munkatársainak az együttműködést. Azt hiszem, hogy elég jó eredmény született, nehéz tárgyalások eredményeképpen volt egy pillanat, amikor a tanács annyira blokkoló álláspontot képviselt, hogy nagyon nehéz volt végül is ezt elérni. A nulla energia mérlegű épületek tulajdonképpen jobbak, mint a Németországban a passzív épületek, ezekre vonatkozó normák. Itt mérnökök, építészek, kis és középvállalatok, a megújuló energiákkal foglalkozó központok működtek együtt és az egész építőipart is láttuk, hogy ebben részt vettek azok az ingatlan értékesítők. Mindenki azt mondta, hogy igen, ez a jövő a nulla energia mérlegű épületek. Év hónapokkal ezelőtt az elemzésem azt mutatta, hogy a kulcs az, hogy nyerünk-e a felújításokkal kapcsolatban és az állam és kormányfők találkozóján Barozó azt mondta, hogy nulla pénzt ad az energiahatékonyságra. Hát itt elvesztettük a csatát a e, felújításokkal kapcsolatban. És amikor ott, itt már veszítettünk, ezt nem lehetett már a, ezzel az irányelvel kapcsolatos tárgyalásokba visszacsempészni a nyeresség lehetőségét. Azt hiszem a következő csatánk az, hogy küldjük, küzdjünk azért a pénzért, amit nem költenek el a konjunktúra programra, hogy ezt a pénzt kapjuk meg az energiahatékonysági területen. A másik csata pedig az, hogy a 2013-tól kezdődő új hosszú távú költségvetésben próbáljunk meg minél több új pénzt kapni az épületek energiahatékonyságára és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, különösen Martinnak. Tudom, hogy ha egy tisztviselője van a Európai Bizottságnak, a, aki ezt ilyen elkötelezetten kezeli, az ő és a következő bizottság remélem azért több embert biztosít, mert nagyon lehetetlen, hogy egy bizottsági képviselő tisztviselő foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, mindenkinek már mindent megköszöntünk különböző alkalmakkor, most minden megy a maga útján tovább. Köszönöm, ezzel lezárom az ülést, és a koordinátorok maradnak itt. Egy órát terveztünk a koordinátorok ülésére. Kicsit csúsztunk, szeretnék másfél percen belül, szeretném, ha elkezdenénk a koordinátorok ülését. Very good. Every, everything on that.